Sì. Eh, bene, sì, se, se vogliamo iniziare, per favore sedetevi perché non abbiamo moltissimo tempo a disposizione, quindi partirei. Kezdjük el szerintem a mai ülést, mert nincs túl sok időnk, elég sűrű a mai napi rend. Kicsi-kicsi késésben vagyunk, de próbáljuk betartani tehát a napi rendet. Hogyha nincsenek módosítási javaslatok a napirend tervezettel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, és térjünk is rá rögtön az elnök közleményeire. Bizonyára tudják, hogy 24-én szakbizottsági ülésünk lesz, mégpedig alakuló ülésünk, és akkor újra választjuk a szakbizottságunk elnökségét. Az arab forradalomról is fogunk ekkor vitát folytatni. Ugye egy év telt el azóta, hogy megkezdődött ez a forradalom. Itt lesz Füle, biztos úr, Vimon úr, Benedi illetve az észak-amerikai az észak-amerikai demokratikus átalakulással foglalkozó amerikai küldött William Taylor is itt lesz. A november, 2011. november 17 november 22 23 illetve november 29 ügyése kezdőkönyvével kapcsolatban van-e valamilyen észrevétel, látom nincs, akkor a negyedik napi rendi pontra térjünk át. Egy első eszmecserére kerül most sor az Európai Parlament állásfoglalása Szerbia európai integrációs folyamatáról. A módosítások előterjesztésének határideje január 18-án 18 órakor lesz, most pedig Jelko Kacsin úrnak szeretném megadni a szót, aki a kérdés előadója. Köszönöm szépen, elnök úr! Szén kollégi, predstav... Köszönöm, tisztelt kollégák, tisztelt Európai Bizottsági képviselők, excenciás urak, hölgyek, nagykövetek. Először is az AFET titkárságának köszönöm, és a politikai tanácsadóknak a támogatást, amelyet kaptam ezen tervezett kidolgozása közben. Amikor egy évvel ezelőtt legutóbbi jelentésemet bemutattam, azt mondtam, hogy Szerbia nagyon fontos fordulóponthoz érkezett idén mi is mindannyian egy fordulóponthoz érkeztünk. Ez a fordulópont sokkal közelebb van az Európai Unióhoz, éppen azért, mert Szerbiában fontos reformokat hajtottak végre. Gratulálok Szerbiának az elért sikerekhez, és kérem a kormányt, hogy a jövőben még többet tegyen, még jobban dolgozzon, annak érdekében, hogy az országot közelebb hozza az európai valósághoz. Európához. A két legutóbbi háborús bűncselekményekkel vádolt személy esetében is elmondható, hogy letartóztatták őket Hágába, vitték őket, a bíróság elé állítandó őket, ez nagyon fontos, de Szerbia nagyon sok regionális kihívással néz szembe, ami Koszovót illeti például. De nagy eredményt értek el, e, több mint egy évvel ezelőtt nem volt párbeszéd Belgrád és Pristina között tavaly volt először ilyen párbeszéd. Ennek nagy előnye van a lakosság mindkét ö, ö, csoportja számára. Ö, átmenetileg felfüggesztették ezt a párbeszédet, pedig nagyon fontos megállapodások születtek, például a szabad mozgással, a telekönyvekkel, anyakönyv, születési anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatban, az egyetemi diplomák elismerésével kapcsolatban, az ALEX közvetítésével, az anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatban és a <clears throat> szabad mozgása kapcsolatban született megállapodás. Azonban még nem minden megfelelő, de Stardics elnök ahhoz, tehát azt kérte, hogy a barikádokat távolítsák el. Mindent megtett Szerbia annak érdekében, hogy ezeket a barikádokat eltávolítsák, és az emberek szabad, az emberek, az áruk és a tőke szabad mozgását biztosíthassák provokatív javaslatok születtek Koszovó megosztásáról, ezeket politikailag vissza kell utasítani, ettől el kell tekinteni. Szerbia számára nem fognak további feltételeket szabni. A csatlakozáshoz nagyon fontos a regionális stabilitás és az együttműködés, azért, hogy az európai integráció területén előrelépés történjen, 2004-ben, 7-ben csatlakozó országok esetében is ezeket váltuk el. Minden nyugat-balkáni ország esetében hasonló feltételek vannak. Srebrenicában és Vukováron járt az elnök, és ugye ez a békét szolgálja, ez a gesztus. Remélem, hogy az erőfeszítéseket ezen az úton fogják folytatni. Bosznia és Hercegovina esetében segítséget kell garantálni annak érdekében, hogy közeledni lehessen az EU-hoz, a miniszterek tanácsa Bosznia-Hercegovina és a szerb kormánynak együtt kellene tárgyalni nem csak egy boszniai népcsoportot szabad elismerni. Sok mindent elértek már, aztán elutasították, illetve felfüggesztették a visszalépési nyilatkozatokat, fontos törvényeket hoztak. Van egy emberi jogi ombudsman, aki nagyon jól végzi munkáját, és a civil szervezet is megerősödött. Még nagy kihívásokkal néznek szembe a jogállamiságot illetően, illetve a rendszeres korrupció területén, de természetesen ott meg, kell legyen az akarat arra, hogy felelősségteljes munkát végezzenek az illetékesek. Ezt lehetővé kell tenni. Nagyon fontos az igazságszolgáltatás területén is reformokat végrehajtani. Ehhez van, ehhez kell elég idő, a korrupció elleni küzdelmet is meg kell erősíteni, a korrupció ellenes tanácsnak politikai támogatása van szükség. A szerb kormánynak természetesen a tanács jelentésére megfelelően kell reagálniuk. Az elmúlt másfél évben Szerbia nagy utat tett meg. A polgárok a Schengeni térségben szabadon utazhatnak. Ha Nyugat-Balkán és Szerbia jövőjét garantálni szeretnénk, további támogatást kell nyújtani. A fiatal demokratikus intézményeket abban kell segítenünk, hogy fel tudjanak lépni a szervezet bűnözéssel szemben és a korrupcióval szemben. Ez olyasmi, amit a, a szerb állampolgárok is nagyon értékelnének. Természetesen szakmai mm, és független médiára is szükség van. Ez sokkal könnyebb lehetne, ha az EU bizottsággal folytatott tárgyalásokat bevezetnék, ha 23-as, 24-es fejezetet megnyitnák, éppen ezért a mi bizottságunknak világosan állást kell foglalniuk az a kapcsolatban, hogy Szerbia tagjelölti státuszt kaphasson, és hogy bevezessék, elindítsák a tárgyalásokat. Ezzel azt jeleznénk, hogy elfogadjuk, elismerjük, tiszteletben tartjuk a szerb reformokat, és így módon lehet Szerbiában és a szomszédos államokban, az egész régióban a békét megteremteni és megszilárdítani. Természetesen Szerbiában a kormánynak, az ellenzéknek, a civil szervezeteknek és sokat tenni valójuk. Az egyéneknek, a teljes lakosságnak támogatni kell ezt egy jó, békés jövő mindenkit megillet. Éppen ezért egész Szerbiát támogatjuk, és Szerbia állampolgárait. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm szépen az esetleges kiegészítéseket, amelyeket megtesznek. Várjuk mielőbb a megjegyzéseiket. Személyesen úgy gondolom, hogy január 18-a túl rövid határidő, miután a következő olvasatra februárban kerül sor, jó lenne esetleg meghosszabbítani. Köszönöm. Az elején sajnálatos módon tévedtem, rosszak voltak a jegyzeteim, de hogyha ellenőrzöm az adatokat, akkor valójában január 31-én déli 12 óra a módosítások előterjesztésének határideje. Először Kukán úrnak, a delegáció vezetőjének adom meg a szót. Arra kérem, hogy három percre korlátozza magát. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném mondani, hogy Jelkó Kacsin úrhoz én is szívesen csatlakozom. Úgy vélem, hogy ez a munkadokumentum egy nagyon kiegyensúlyozott dokumentum. Gratulálok a jól végzett munkához Kacsin úrnak. Ezen vázlat alapján biztos vagyok benne, hogy nagyon jó állásfoglalás születik majd, amely Szerbia és a mi érdekeinket is szolgálja. Szerbiának komoly esélye van annak, hogy az integrációs folyamatban idén nagyot lépjen előre. A bizottság ajánlásai világosak, jelölt a jelölt státusszal kapcsolatban, és remélem, hogy Szerbia folytatni fogja a reformfolyamatot, és nem szalasztja el ezt a lehetőséget. Nagyon fontos az, hogy a, Szerbiában továbbra is fontos legyen a csatlakozás, az integráció, és ez nem csak, a, nem csak a szerbek, hanem az egész régió érdekeit szolgálja. Nagyon fontosnak tartom az idei választásokat Szerbiában. Bármi lesz a választások eredménye, Szerbiának az integrációs folyamatban a kontinuitás mellett kell kiállnia. Tavaly számos területen nagy előrelépés történt, például a, prágai, a hágai bírósággal való együttműködésben, de a közigazgatásban, illetve az igazság szolgáltatásban is komoly fejlesztéseket hajtottak végre. Néhány gond van azonban a Koszovóval folytatott kapcsolattal. Belgrád és Pristina párbeszédet kezdett tavaly, és úgy gondolom, hogy ennek a párbeszédnek konstruktívnak kell lennie. Úgy gondolom, hogy ezt a, a kettőjük közötti egyezményt meg is kell valósítani. Úgy vélem, hogy ebben a kérdésben Szerbiának pozitív szerepet kell játszania, hogy a, Koszovó, hogy a koszovói területek visszatérhessenek a normális életre életbe. Szentcserk Presevó, illetve a vajdaság kérdését is mindenképpen tárgyalni kell, ezekre a kérdésekre és mindenképpen oda kell figyelni. Azt láthattuk tehát összességében, hogy Szerbia az elmúlt évben nagyon sokat tett azért, hogy a jelölt jelölt státusz megkaphassa. Még mindig lehet természetesen javítani a helyzeten, és remélem, hogy a jelentés következtében Szerbia még többet tehet azért, hogy közelebb kerüljön a jelölt státuszhoz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kukán úr, most árnyékjelentéstevők következnek. Először Söpfrin úr. Két perc. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék eh, Kacsin kollégának kiváló jelentéséhez, kiegyenlített mindent megvilágít. Általában úgy gondolom, <clears throat> hogy Szerbia nagyon sok eredményt ért el, jelentős eredményeket, tudjuk mik a fő cím, témák, például, hogy letartóztatták Mládicsot és Hádicsot. Ami a többi fejleményt illeti, én úgy gondolom, hogy azért vannak még illúziók. Szerbiában, Kozovóval kapcsolatban úgy gondolják sokan, hogy Észak-Koszovónak valamilyen belső szuverenitást kívánnak adni Koszovón belül, talán egész Koszovónak, különleges státusz, diplomáciai státuszt adnának. Ez a szent helyekre vonatkozó dél-koszovói helyszíneket illeti. Szerintem ez illúzió. Ezt így nem lehet elfogadni hosszú távon. Egyetetek persze azzal, hogy ami az igazságszolgáltatás illeti, ott is vannak jelentős változások, de azért az igazságszolgáltatás még pártpolitikától nem mentes, itt még kell tenni valamit, nem úgy működik még, ahogy kellene. Aztán, amit még hozzátennék, ami a gazdasági helyzetet illeti, nagyon súlyos. És azt hiszem, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy igen, nagyon azoknak eh, a száma, akik éltek a vízummentes Schengeni övezetben való utazás lehetőségével. Szerbia alapvetően európai jövővel jelentkezik, bár még sokkal többet kell tenni, míg ez karantáni lehetne, a kopenhágiai kritériumokat tudjuk, hogy milyen területekről van szó. Azt gondolom, hogy a tagjelölt státusz a következő csúcson elképzelhető, de ne feledjük, hogy nem sokára választások lesznek. Ott azért sok minden változhat. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie, onor. Köszönöm szépen, Söpflin úr. Kopasz, hogy következik két perc. Ki, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Jelkok Kecsin szövege kiegyenlített jelentés, azt gondolom nagyon jó alapja a vitáknak nagyon jól világítja meg az ország helyzetét és a nagy kihívásokat. Kedves kollégák, azonban a szerb helyzet, ami a csatlakozási folyamatot életi problematikusnak nevezhető. Nagy a kockázata, nagy kockázata jár mindez, hiszen ez a szerbia stabilitás az egész régiót meghatározza. A tanács decemberi döntése nem hagyta jóvá ezt a javaslatot a németek ellenkezése miatt, mármint hogy tagjelölti státusz kapjon az ország. Elismerjük, hogy nagy változások történtek. Ugye elfogadták Mladic és Hadic két bűnözőt, aztán ugye, ami van egy új megbékélési törvény, kárpotlási törvény, a kollégák említették, tudjuk, hogy Koszovó az egyik probléma, de tudjuk azt is, hogy ketten kellenek a tangóhoz, úgymond, azt gondolom, hogy nagyon sok kontraproduktív elemről is be kell számolni. Úgy gondolom, hogy az Euloxról szólni kell, jelen létének hatékonyságáról Szerbiában. Az elmúlt két évben mennyire volt hatékony az Eulex, ez nagyon sok kérdés merül fel tevékenységével kapcsolatban. Itt említettem, vannak még nyitott kérdések. De ha az ország nem kapja meg a tagjelölti státuszt márciusig, akkor a szerb emberek azt fogják gondolni, hogy minden erőfeszítésük hiába való volt. Az én frakciómat aggasztja ez a fejlemény, mert eh, az ország és a régió békét, stabilitását kockáztatjuk ezzel. Én hiszek abban, hogy EU-ként el kell döntenünk arról, hogy akarunk-e bővíteni vagy sem. Sokkal nagyobb kérdés, mint Szerbia tagjelöltsége bármilyen vonakodás oda fog vezetni, hogy a régióban megnő, felüti fejét a nacionalizmus, ahogy látok ez korábban Szerbiában, de nem csak Szerbiáról van szó, az egész régióról. Centrifugális erők is vannak ilyenek a régióban. Ami a nyugat-balkáni bővítést illeti, kritikus ponthoz érkeztünk Európai Unióként. Világos döntéseket kell hoznunk. Köszönöm. Grazie, onorevole Koppa. Köszönöm szépen, Koppa asszony. Brandner képviselő következik, kérem, hogy a két percet tartsa be. Chair, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Boldog új évet mindenkinek, akinek nem mondhattam személyesen. Köszönöm szépen. Mint sokan mondták, kiegyenlített jelentés. Egy részről elismerjük, üdvözöljük a fontos reformokat, amiket bevezettek Szerbiában, a belső reformokat üdvözöljük, a hágai bíróság, ahol együttműködés is üdvözöljük, másrészt kiemelt a jelentés a hiányosságokat. Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végzett, kiegyenlített munkát. Egy dolgot szeretnék említeni, ahol egy kicsit talán kritikusabbak lehetnénk. Méghozzá az igazságszolgáltatás reformját illetően. És az államügyészek újrajelölésének felülvizsgálati folyamatát láttunk, egy Belgrádi delegációs belső jelentés, amiből azt derül ki, hogy a belső értékelés, amit közzétettek ebből, itt van különbség a belső jelentés és a közzétett jelentés között. A jelentés, amit látunk, idézem, ez a iskola példája volt az államügyész újrajelölése a paródiának, a politikai paródiának nem ez szerepelt a közzétett nyilvános jelentésben. Volt egy új értékelés novemberben, ezt szeretnénk megkapni, megnéznünk, hogy valóban világos képet alakíthassunk ki arról, hogy mi történik. Azt hiszem hasznos dolog lenne, ha ezt a kérdést felvetnénk. Most ne keverjük össze a, a tagjelölt státusszal és a bővítéssel ezt a kérdést. Szerintem nagyon fontos a hitelességet megőrizni. Szerint vettem, jó lenne ezt a témát felvetni. Ami a tagjelölti státuszt illeti, azt hiszem mindenki tudja, koszovói kapcsolatok, mint ott azért a levegőben vannak. Nagyon fontos, hogy adjunk jelzést, de akkor kell ezt tenni, amikor a szerb kormány teljes mértékben megvalósította a megállapodás elemeit eh, koszovói Szerbia között. Ez nem zárja ki azt, hogy meg kell vizsgálnunk az EULEX koszovói misszióját. Meg kell nézni, hogy az EULEX mit csinál, hogy jól használta fel a forrásokat. Ezzel kapcsolatban is világosan kell fogalmaznunk. Néhány nézet eltérés ellenére támogatjuk teljes mértékben a jelentést, és örömmel dolgozunk önök együtt a jövőben is. Köszönöm. Grazie. On... Köszönöm szépen, Brantner asszony. Most a többi kolléga következik. Mindenkit arra kérek, hogy másfél percben szólaljon fel, Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Kacsin kollégának. Azt szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálom azt a tényt, hogy decemberben a tanács nemet mondott a tagjelölti státusz javaslatra. Azt gondolom, hogy ez sajnálatos, ez egy rossz jelzés üzenet volt. Megértem persze, hogy van egy, vannak olyan államok, amelyek ellenzik, amelyek nem tudták talán elég gyorsan értékelni azt, hogy a december másodikán elejét megállapodás mennyire volt fontos. Ugye a csúcsálkozó előtt egy héttel történt ez az aláírás, nem tudták talán értékelni a december másodikán megállapodást, aztán azt szeretném elmondani, hogy remélem, hogy februárban a miniszteri tanácsa és a márciusi csúcs meg fogják adni ezt a tagjelölti státuszt Szerbiának. Láttam egy kutatást Szerbiában, amelyből az derült ki, hogy 52 ö, százalék igent mond az integrációra, 28 százalék nem. Azt gondolom, hogy nem nagyon bátorító, támogató ez a klíma egy olyan kormány számára, amely nagyon fontosnak tartja az integrációt. Látjuk, hogy a szerb kormány komolyan veszi ezt a, az esetleges tagjelölti státuszt, mert látjuk, hogy a december 9-i tanácsi döntés követően Bosidarevics miniszter mm, helyettes lemondott. Ez nagyon fontos számukra. Köszönöm. Grazie, onore. Köszönöm szépen, Préda úr. Svoboda úr következik, másfél perc. Ő a nyugat-balkáni munkacsoport vezetője egyébként. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelentés, nem akarom elismételni azt, amit a kollégák elmondtak. Nagyon fontos jelentés, kiváltképpen manapság, mert ugye az üzenet, mint többen mondták, világos kell legyen. Mi azt szeretnénk, hogyha Szerbia megkapná a tagjelölti státuszt, nem csak Szerbiát érinti ez. A horvát csatlakozás követően, majd majdani csatlakozás követően nagyon fontos világos üzenetet megfogalmazni, hogy még nem ért véget a játszma. Azt és tudni kell, hogy az ország legnagyobb, a régió legnagyobb országának is joga van csatlakozni az EU-hoz, persze, ha betartja a feltételeket. És katasztrófa lenne, a februárban, márciusban a tanács nemmel döntene, ha megismételnék a decemberi nemet. Azt hiszem, hogy a parlamentnek világosan meg kell fogalmazni egy erre vonatkozó üzenetet. Én nagyra értekelném, hogyha Kacsin úr kiváló jelentését, a, több, a kollégek többséget támogatni tudná. Köszönöm szépen, Szaboda úr. Ten akkor következik. mivel árnyék jelentéstevő is két percet kap. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy késtem. Én is szeretnék gratulálni Kacsin úrnak. Kitűnő jelentést írt. Egyébként én vagyok a jelentéstevője a montenegrói kérdésnek is, úgyhogy természetesen engem is érdekel az, hogy a szomszédban, Szerbiában mi történt, de arra, arra, azzal nem értek együtt, hogy össze kéne kapcsolni a két ország európai integrációját jelöltsége. Szerintem mind a két államot külön-külön kell elbírálni. Nyilvánvaló, hogy Szerbia előrelépett, ugye tudjuk, hogy a háborús bűnösök esetében átadták őket, nagyon komoly reformokról beszéltünk az igazságszolgáltatásban például, de a korrupció, illetve a privatizáció elég problémásnak tűnik, még a saját választókerületemben, Londonban is a, a, a szerbiai befektetésekkel kapcsolatban gondok vannak, illetve a BTK 30 per 359-es cikkét nem, nem tartják tiszteletben, úgyhogy mindenképpen az igazságszolgáltatást még inkább meg kell erősíteni, ez prioritás kell, hogy legyen. Szerbiát, ed, Szerbia eddig nem kapta meg a, a tagjelölt státuszt, remélem ez mi hamarabb megváltozik, hiszen gyakorlatilag az összes ö, hágai kritériumot teljesítették. Ez persze nem jelenti egy, nem, érte, nem jelenti automatikusan azt, hogy meg is kezdődnek a tárgyalások. Úgy tűnik, hogy ugye elkülönül a helyzet Montenegróval és Macedóniával, Montenegró várja a tárgyalásokat, Macedóniában egész más a helyzet. Először is ugye az kell, azzal kapcsolatban kell tisztán látnunk, hogy nem az a történet vége, hogy tagjelölt státusz kapnak az, ezek az országok, előbb-utóbb mindegyik ország csatlakozni fog az Európai Unióhoz, hiszen ez jelenti a stabilitást, hogyha az euróatlanti egységhez csatlakozhatnak, tehát az EU-hoz és a NATO-hoz, az jelenti az igazi stabilitást ebben a régióban, az jelenti az igazi felemelkedést, illetve ez biztosítja a, demokrat, a demokráciát. A koszovói kérdést természetesen még meg kell oldani. Örülök annak, hogy Robert Cooper elnökli az ezzel kapcsolatos párbeszédet, illetve Eston asszony is közreműködik ebben. Sok sikert kívánok nekik ehhez, de azt gondolom, hogy ezzel emellett nagyon komoly előrelépés történt a Balkánban. Köszönöm. Most pedig Weigl képviselő következik másfél perc. Grazie, Presidente. Radbi, Köszönöm szépen, elnök úr. Kacsén kollégámnak tiszta szívből köszönetet mondok ezért a <clears throat> kiegyenített kiváló jelentését. Szerbia nagyon fontos ország a régióban, de nem az egyetlen fontos ország a régióban. Szerbia szeretné persze magát ebben a szerepben feltüntetni. Szerbia elismerést érdemel, hiszen sikeres reformokat vezetett be, amelyeket tovább végre kell hajtani. Ez persze modernizációt is jelent Szerbia esetében, és így módon Szerbia nem maradnak a régi sztereotípiák szintjén. El kell ismernünk, a jó szomszédsági kapcsolatok esetében elért eredményeket is Szerbia részéről, de Szerbiának határain kívüli tevékenységekről le kellene mondania. Mindenről le kell mondania. Tehát mindenen, amely az egyéni népcsoportra vonatkozó aggodalmakon túlmutat. De beszélek a vajdaságról is. a vajdaság bemutatta, bizonyította, hogy ez a régió éllovas szerepet játszik Szerbia európai irányultságánál. A tárgyalások érdekében és a koszovai kapcsolatok érdekében mindkét félnek van felelőssége. Január 13-án a szerbek meg tartják a szerb ortodox új évet. Minden szerb kedves embernek boldog új évet kívánok. Köszönöm. Most Belder úr, képvis, Belder úr következik másfél percre. Ja, dank u de Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Kacsin kolléga, Értékes munkáját figyelemmel követtem, illetve olvastam információm alapján ön beszélt a média elhallgattatásáról, és én ezt túlzottnak tartom, ami a megfogalmazást illeti. Azt gondolom, hogy a jelentéstevést, illetve a beszámolást kritizálnunk kell. Amit a KFOR-ral kapcsolatban és a NATO-val kapcsolatban olvastunk, ezzel kapcsolatban megfelelő volt a tájékoztatás, éppen ezért ezt át kell dolgoznunk. A 17-es cikkeiben feszült helyzetről esik szó Zandzsákban, illetve más területeken. És azt hallottam, hogy geopolitikai tényezők Törökország esetében nagyon fontosak, a Törökország szerepét illetően, és ezt is figyelembe kell vennünk. Ezen kívül még felvehetnénk azt is, hogy a szerb kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy a szegény térségeket támogassuk Szerbiában, az ország délkeleti részén. Itt nagyon sok kisebbséggel. Köszönöm. Belder, eh, Köszönöm, Belder úr. Pak asszony következik. bosnia hercegovina jelentéstevő. És... Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozni szeretnék Kacsin kolléga, Kacsin, Kacsin kollégának szóló dicséretekhez Koppa kolléganővel nem értek egyet, nem a németek szólaltak fel ez ellen, hanem több kormány is ellenezte Szerbia döntését, illetve azt a döntést, hogy Szerbia megkapja a státuszt jelenleg. El kell mondani azt, hogy német szempontból ez érthető reakció volt, hiszen német és osztrák katonákat támadták meg Koszovó északi részén, és azt gondolom, hogy az adott országokban a hangulatot is meg kell vizsgálni, olyanok esetében, akik a katonáikat, gyermekeiket oda küldik a béke megvédése érdekében. Szóboda kollégával és másokkal úgy érezzük, hogy jó lett volna a státuszt megadni a tárgyások elkezdése nélkül, mégpedig nagyon sok politikai ok miatt, amelyekről itt már szó esett. A második megjegyzésem. Az a rész, ahol üdvözöljük a párbeszédet, fontos, hogy ez precízebb legyen, nem csak arról van szó, hogy üdvözöljük ezt a párbeszédet, hanem el kell várnunk azt, hogy ez meg is valósuljon, és az eredményeket a gyakorlatban is megvalósítsák. Hiszen pusztán dokumentum formájában ez sem Koszovó javát, sem Szerbia javát nem szolgálja. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt évben Szerbia kiadta a háborús bűnösöket, de ez nem csak számunkra volt feltétel, hanem az emberjogi kérdések kapcsán is fontos volt. Nagyon fontos az áldozatok számára az, hogy ezt a két bűnöst kiadták. Tanyó kollégára visszatérve, itt a parlamentben többször hallottuk ezt, a privatizációs hibák miatt írtam az elnöknek, ő a mai napig nem adott választ, és remélem, hogy a mai vita hozzájárul majd a helyzet tisztázásához. Back, Köszönöm szépen, Gomez úr következik, másfél perc. Thank you, Mr. Chairman. I, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy vélem, hogy Szerbia jelölt státuszát mindenképpen reményként meg kell tartani. Ez nagyon fontos Szerbiának is és a régiónak is. Úgy gondolom azonban, hogy sokkal konkrétabb lépéseket kell számon kérnünk Szerbiától, főként a Koszobóval folytatott kapcsolat kérdésébe. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, ahogy a kollégák is elmondták, kitűnő a jelentés, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon fontos regionális együttműködési elemeket is tartalmaz melyek fontosak a jelölt státusz elérésének érdekében. Én a kopenhágai kritériumokkal kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Ugye nyilván ezek a jelölt státuszához is kapcsolódnak. Sajtószabadság, vagy ennek hiánya, illetve az újságírók megfélemlelítése, az igazságszolgáltatás kérdése. Az európai bírói testülettől, vagy szervezettől egy nagyon részletes jelentést kaptam. Ezzel kapcsolatban el kell mondjam, hogy az egyes és a tízes cikket kicsit jobban, részletesebben ki lehetne dolgozni, hiszen a kritikát bele lehetne venni ide, illetve gondot jelent még a korrupció, illetve a privatizáció lefolytatása is. Az oktatási rendszerben is illetve hogy ki milyen pozíciót kap meg az állami rendszerben. Köszönöm. Mames asszony. Kovácsev képviselő következik másfél perc. Mr. President, uh, ez my Köszönöm szépen. Én is gratulálni szeretnék kollégámhoz hasonlóan, Kacsin kollégának kiváló munkájához. Üdvözlöm a bizottsági ajánlást, mi megértemében a tagjelölt státuszt megkapja Szerbia, remélem előbb, mint utóbb. Ez egy nagyon fontos, pozitív politikai jelzés lenne, amely elősegíteni az állampolgárok számára és a szomszédok számára is a helyzetet az európai integráció fényében. Szerbia a regióban hasonló ö, problémákkal néz szembe, nagyon erős történelmi múlttal rendelkezik a szervezet bűnözés különböző adminisztratív kapcsolatokkal is. Az adminisztrációban is érintettek, vesznek részt ebben. Ami a kisebbségeket illeti, a média kérdést, ott vannak problémák, mint kollégám említették, Szerbia integrációja nem csak Szerbia, hanem az egész régió szempontjából fontos történelmi, politikai, gazdasági szempontból, de infrastruktúrális szempontból is, így lehet kapcsolódnia az egész Balkánnak a kontinenshez. Én kiemelném azt a témát, amely nagyon fontos számomra, Szerintem nagyon jó lenne, ha Szerbia túltenné magát egy pszichológiai mm, elképzelésen, mitológián, mint a régi hősök mitológiáján. Jó lenne, hogyha elfogadná az állami intézmények úgy módon történő átszervezését a struktúrálását, amely segítségével a kisebbségek lehetőségét is garantálják. Ebben az értelemben szeretnék szólni arról, hogy a kommunista titkos rendőrség archívumait is meg kellene nyitni, és javasoljuk Szerbiának, hogy adják vissza ezeket az archívumokat. Köszönöm szépen, Kovácsev kolléga. L'onorevole Backurt, um... Backurt, képviselő következik másfél perc. Hartelijk dank, voorzitter. Ehm, Köszönöm, elnök úr. Három rövid megjegyzésem van. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos jelentésről van szó. Ezen kívül szeretném az igazságszolgáltatás függetlenségét megemlíteni, hiszen bírákat bocsátottak el még tavaly is, indoklás nélkül, éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a jelentésben is szerepeljen. A bizottság is elmondta, hogy a 23-as cikkely, azaz az igazságszolgáltatással foglalkozó fejezet megnyitásra kerüljön. Az LGBT személyek jogai szintén nagyon fontos lenne, fontos lenne erre tekintettel lenni, illetve a szandzsaki helyzetre. Nagyon magas a munkanélküliség, fontos lenne a vallásszabadság megvalósítása, illetve itt olyan pontokról van szó, amelyekről személyesen beszélnék a jelentéstevőről, illetve módosítókat nyújtok, nyújtok majd be. Köszönöm szépen. Péter Le úr fogja lezárni a vitát. Köszönöm szépen. Gratulálok uh, Kacsin kollégának. Gratulálok a csin kollégának a valósághű jelentéshez, ami Szerbia státuszát illeti. Elérkezett az ideje annak, hogy tagjelölt státuszt kapjon az ország, és az Európai Unió válsága fontos, hogy ne akadálya legyen, hanem ösztönző a csatlakozáshoz. Két konkrét megjegyzésem lenne még. Egyrészt Koszovóval kapcsolatban Koszovó nem csak egy olyan pont, ahol nagyon fontos ösztönzőt kialakítani, itt fontos a folyamatosság, eredményekre van szükség és dinamizmusra. Ami az igazságszolgáltatást illeti, itt nagyon sok pozitív változás történt. Én szeretném mondani, hogy rendkívül fontos, hogy független igazságszolgáltatás valósuljon meg. Ez azonban nem így van még. Remélem, hogy márciusban a reformokat sikerül továbbvinni, és a decemberi akadályokat sikerül elhárítani. Köszönöm szépen. Kacsi úrnak, jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy lezárja ezt a kérdést. Elnök úr, azt gondolom, hogy nagyon jó lenne meghallgatnunk az Európai Bizottságot is, mielőtt reagálunk, hogyha szeretnének szólni. Köszönöm, igaza van, hogyha valaki itt van a bizottságtól, akkor szívesen megadni a szót. Fáron úr, úgy látom. Fáron asszony. Oh, Köszönöm, elnök úr. A bizottság egyetért mindazzal, ami korábban elhangzott, és üdvözli az állásfoglalási indítványt, illetve jelenteni, jelentéstevőnek gratulálni szeretne. Ez a jelentés összhangban áll a vélemény tartalmával. Azzal, amit a bizottság októberben adott ki egyetértünk az értékeléssel is, és reméljük, hogy ez a jelentés bátorítja majd a szerb hatóságokat, és tovább viszik a reformot. Azt is reméljük, hogy tagjelölt státuszt kap az ország, mégpedig mi hamarabb. Ez a saját ajánlásainkkal is összhangban állna. Hát általában véve pozitívan értékeljük a jelentést. Röviden reagálnék Brandner asszony megjegyzésére, ami az igazságszolgáltatást illeti a bizottság, figyelemmel követi az igazságszolgáltatás helyzetét. Ismerjük a jelentést, amelyre utalt a képviselőasszony. Ezt független szakértők készítették, nem a bizottság delegációja. És osztozunk az aggodalmakban, illetve tárgyalunk a szerb hatóságokkal, és elmondtuk azt, hogy a hosszú távú perspektívára alapoztuk ezt a jelentést. Úgy érezzük, hogy ez a, ez a reform nagyon fontos, az igazságszolgáltatás reformja. Nagyra értékeljük azt is, hogy a folyamat elején egy ilyen átfogó reformot valósított meg. sokkal hamarabb a csatlakozási folyamat során, mint más országok. Támogatjuk ezt a folyamatot. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy szemet húnyunk a hiányosságok felett. És ezt jeleztük a e, szerb hatóságok felé is, nincsenek kettős standardok. Az igazságszolgáltatást, e, illetve ennek reformját figyelemmel követjük. Bene, grazie, onor... Köszönöm szépen, Faron asszony. Honorevole Kácsin. Grazie, Most Kácsin úr kép következik. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, megköszönöm mindenkinek az észrevételeit, konstruktív megjegyzéseit. Úgy vélem, hogy módosításokat fognak beterjeszteni, és ezek segítségével ugye a módosításokat megpróbálom majd kompromisszummá formálni, és ezzel úgy gondolom, hogy egy teljesebb képet kapunk majd Szerbiáról. Remélem, hogy ez egyfajta ösztönző erő is lesz majd a szerb hatóságok számára, hogy a hátralévő rövid időben sokat meg tudjanak tenni. Úgy tűnik, hogy március 1-én fogunk szavazni, egy héttel azelőtt, hogy a tanács nagyon fontos döntés hoz majd Szerbia jövőjéről. Tehát úgy gondolom, hogy igenis van beleszólásunk abba, hogy pozitív irányba induljon el Szerbia sorsa. Mi sok mindent tehetünk a magunk részéről, de valójában Szerbiának kell elérnie azt, hogy mi hamarabb megkapja a jelölt státuszt. Nagyon sok érdekes észrevételt kaptam. Szeretnék most azonban csatlakozni az Európai Bizottság szavaihoz. Az igazságügyi reformok rendkívül fontosak, de bonyolultak is. Ugyanakkor előbb-utóbb le kellett zárni ezt a reformot. Hosszú lesz ez a folyamat, de a lehetőségek szerint mi hamarabb le kellett zárni nagyon sok furcsa viselkedésmódot tapasztalhatunk, ezt le kell zárni. Úgy gondolom a jelenlegi helyzetet mi hamarabb le kell zárni, dinamikusabban kell ehhez viszonyolni, és a 21-es és a 24-es fejezetet a lehető leghamarabb meg kell nyitni. Szerintem ez igenis lehetséges, és hogyha ezeket a fejezeteket megnyitjuk, akkor ö, sokkal könnyebben mennek majd a dolgok. Nem csak a jelölt státusz elnyerése, fontos, hiszen persze ez természetesen nagyon fontos a szerbeknek, hanem igazi fejlődést szeretnénk, hogyha azt akarjuk, hogy stabilitás legyen a régióban, illetve a környező országokban, akkor lehetővé kell tenni, hogy a fejlődés valóban megtörténjen, illetve hogy tárgyalásokat kezdjünk el. Az eulex kapcsolatban kaptam néhány kérdést. Most ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy a koszovói jelentés a legfőbb fóruma ennek a kérdéseknek, tehát nem a Szerbiáról szóló jelentés része kell, hogy legyen ez, hanem a koszovói jelentésnek, de nagyon fontos persze az is, hogy Szerbia együttműködjön az EULEX-el. Koszovó északi részében történt incidensek nagyon sok dologra rámutattak. Például arra, hogy mindkét oldalnak, vagy az összes oldalnak sokkal professzionálisabban kell hozzáállni ehhez a kérdéshez de az események is megmutatták azt, hogy nagyon nehéz a helyzetet javítani, hiszen alapvetően érzelmekkel telítik az életet, és nagyon nagy a járulékos károk mértéke. Tehát fontos ez Szerbia részére is. Szerbia felelőssége az, hogy sokkal konstruktívabb kontextust teremtsenek. Tenok úr említett, említette a 359-es cikket, a hatalommal való visszaélés cikkét a BTK-ból. Nos, nagyon sokszor rendkívül hosszú börtönbüntetéseket kapnak az emberek ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy a szerb hatóságok megértsék, miért fontos javítani a helyzeten. Azzal zárnám le, hogy várom a módosításokat, amint megkapjuk az összes módosítást, megpróbáljuk ezeket valahogyan összegyúrni, és így lehetőség szerint a március 1 szavazás előtt mi hamarabb megfogalmazzuk a kompromisszumos indítványokat. Megköszönöm tehát a, a <clears throat> megértésüket és jó munkát. Elnök, köszönöm szépen, Kacsinus! Még egyszer elmondanám, hogy január 31-én déli 12 óra módosítások benyújtásának határideje. Február 29-én fogjuk ezeket a módosításokat megtárgyalni, és ahogy említette a jelentéstevő, március 1-én lesz a szavazás itt a szakbizottságban, és a márciusi második plenárison lesz a plenáris szavazás. A második plenárison lesz a szavazás. Térjünk át a következő napirendi pontra. Törökországról lesz szó. Első eszmecserére kerül sor. A 2011-es évi jelentés a témák. Kérem, az érintett képviselőt, hogy mi hamarabb helyezkedjen el, mert mindjárt megadom neki a szót. Kérem, helyezkedjen tehát el. Ha kényelmesen elhelyezkedett, akkor már rajta asszonynak megadom a szót. Elnök úr, ha itt eh, ilyen sokan kérnek körülöttem szót, akkor remélem, hogy olyan kollégák lesznek, akik szót kérnek, akik nem kritizálnak engem, hanem elmondják, hogy jó jelentést készítettem. Nos, ami a bizottsági ö, országjelentés és a beszélgetésem alapján, látogatások alapján készítettem el a jelentésemet, és többször utaztam az AFE bizottsággal a helyszínre. Nos, mindezen tapasztalataim alapján szeretném bemutatni állásfoglalás tervezetemet. Mint azt már tőlem megszokták, elnök úr, kritikus leszek, de igazságos és fair. Kísérletet tettem arra, hogy a 2011-ben a Törökországban bevezetett változásokat, reformokat objektívan értékeljem. Ez azt jelenti, hogy a kritikus pontokat figyelembe vesszük, ez azt is jelenti, hogy vannak pozitív fejlemények, amelyeket szintén érdemes megemlítenünk. Igazságosnak kell lennünk, elnök úr. A jelentésben kiemelten a következőkkel foglalkoztam. Együttműködés az Európai Unió és Törökország között, ez azt jelenti, ha megnézzük a törökországi fejleményeket, akkor ez azt jelenti, hogy kölcsönösen függünk egymástól az EU és Törökország. Ez azt is jelenti, hogy mindkét fél részéről elkötelezettség várható. A bizottság részétől, a tanács részétől, részéről látnunk kell tehát, hogy Törökország országként nagyon fontos pozíciót tölt be. Egyrészt mindannyiunk biztonságára van hatással ez a szituáció, a jólét Törökországban, jólétre is, illetve az Európai Unióban elért jólétre is. Nagyon fontos, tehát, hogy nagyon is függünk egymástól. Nagy gazdasági növekedési potenciállal rendelkezik Törökország. Nagyon fontos az energiaellátás szempontjából. És potenciálisan van szinergia a Törökország és az EU-s külpolitikák között. Ez a kölcsönös függőség, elnök úr, pozitív eredményekkel is jár számunkra, és Törökország számára is. mindkét félnek, tehát el kell köteleznie magát, Törökországnak és az Európai Uniónak is. Mindenki a másiktól várhat valamit. Úgy gondolom, hogy Törökország konkrét sikereket tud felmutatni, eredményeket az eljár, a csatlakozási eljárásban, ami a szomszédos országokkal való viszonyt illeti, ami az EU-t és az egyes tagállamokat illeti, arról kell gondoskodnunk, hogy a bizottság új agendáját támogassuk. Füle biztos úr foglalkozott ezzel, amikor bemutatta az országjelentést. De arról is van szó, hogy olyan feltételeket kell teremteni, amelyek segítségével meg lehet nyitni fejezeteket, olyanokat, amelyek nem csak Törökország számára fontosak, hanem számunkra is. Ami a külpolitikát életi, a terrorizmus elleni küzdelmet, elnök úr. Itt intenzívebben kell együttműködnünk, ez számunkra és Törökország számára is előnyös lenne. Elnök úr, aztán vannak még más fontos pontok, amelyeket megfogalmaztam a jelentésemben. Itt van a szólásszabadság kérdése. Aggódom a sajtószabadság és a szólásszabadság miatt. Törökországban. Következőképpen azt, hogy újságírókat büntetőjogi eljárásoknak vetik alá. Kiváltképpen a média területén aránytalanul magas büntetéseket szabnak ki, blokkolnak honlapokat. Nehéz az igazságszolgáltatási rendszer helyzetét is pozitívan értelmezni. Az a helyzet, hogy a vizsgálati fogság olyan hosszú, hogy már büntetésnek értelmezhető. Nagyon sok letartóztatásra kerül sor, emberi jogjogtévisták esetében, politikusok esetében. Újságírókat is letartóztatnak. Ami az alkotmány életé, ezt már többször megemlítettük. A 2011-es választásokat követően el kell mondanunk, hogy akkor októberben, a választások után a politikai élet ismét fellendült, ennek örülök, nagy konszenzus alakult ki Törökországban azzal kapcsolatban, hogy egy új alkotmányra van szükség. De ez az alkotmány nagy mértékben hozzá kell járuljon ahhoz, hogy megoldják azokat a problémákat, amelyeket meg kell oldanunk a török társadalomban. Még egyszer elmondom, elnök úr, a reformok szükségesek az ország számára, nem az Európai Unió kedvéért kell bevezetni reformokat. Maguk számára is nagyon fontos. Ha jóléti állam akarnak lenni, akar lenni az ország megfelelő ö, társadalmi formában. Ebben az állásfoglalás tervezetben támogatom azt a folyamatot, amely oda vezet, hogy egy új alkotmányt hozzanak létre egy olyan alkotmányt, amelyben a demokrácia, az alapjogok, a szabadságjogok, a pluralizmus kerülnek szóba. És ahol világosá válni az is, hogy így módon a török társadalomban az összetartás támogatható. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden politikai párt, a civil társadalom és bevonásra kerül ebbe a folyamatba. És azt javasolnám, hogy a folyamat, az eljárás eredményeit figyeljük is szorosan. Szeretnék néhány konkrét kérdés szólni. A vallás szabadság mindig nagy aggodalomat töltötte bennünket, és azt kell mondjam, hogy elégedettséggel állapítom meg, hogy az 2011. augusztusban elfogadtak egy új törvényt az alapítványokról, módosították a 2008. februári alapítványokról szóló törvényt, ez egy nagy eredmény, de ez még nem minden. Mert helyi szinten is vannak nem megfelelő helyzetek, amikor az összes felekezet jogairól van szó, nem minden felekezet kap ugyanolyan lehetőségeket, éppen ezért további reformokra van szükség, méghozzá a vallásszabadság területén. Egy további problémás terület a bizottságnál is a nők helyzete került többször előtérbe. És örülök azoknak a lépéseknek, amelyeket ott tettek, például van egy megállapotás, egy szerződés, amely az Európa Tanács által került aláírás, amely a családon belüli erőszakról szól, az új családügyi miniszter is jó úton halad, de még azért van mit tenni. Nem csak arról van szó, hogy a megfelelő törvényeket kell elfogadni, hanem arról is van szó, hogy szükség van példaképekre, modellekre, továbbra is prioritás kell maradjon a török kormány számára. Csak így lehet a mentalitásokon változtatni. Igen kritikusan tekintem az ankarai szerződéshez kapcsolódó jegyzőkönyvet. Ezt a jegyzőkönyvet meg kell valósítani. További pont, Ciprus. Támogatom persze a Ciprus egyesítéséről, újraegyesítéséről szóló tárgyalásokat. Tudjuk, hogy egy nagyon kritikus fázisban vagyunk most, és remélem hogy minden párt valóban konstruktív párbeszédet folytat az ügyben. Ne a problémákra figyeljünk most, hanem a megoldásra kellene összpontosítanunk. Mert elnök úr, mm, alapvető kérdésekkel kell foglalkoznunk. Törökországnak erőteljesebb mértékben kell megoldást keresni. További probléma a kurd kérdés. Mindenkinek mindent meg kell tenni, nem csak a kormánypártoknak, hanem az ellenzéknek is. És természetesen a népképviselőknek is. Végül is, még egy nagyon kínos kérdés, a vízum kérdése, nagyon fontos az, hogy az üzletemberek, hallgatók, civil szervezetek képviselői jobban hozzáférjenek az EU-hoz. Támogatom azt, amit a bizottság és a tagállamok tettek a vízumkódex megvalósításáért, de ez kötelezettséget is jelent Törökország számára. Ez azt jelenti, hogy a Tolonc Egyezmény aláírásra kell ö, kerüljön és alkalmazásra, csak akkor lehet további lépéseket tenni a vízum könnyítés területén. Ezek voltak a megjegyzésem, elnök úr, és előre örülök a kedves kollégák megjegyzésének. Köszönöm szépen. Oman Hajten asszony, 25-en kértek szót. Utána a bizottság, utána a jelentéstevő asszony, sajnálatos módon azonnal korlátoznom kell a felszólalási időt. Három perc az árnyék előadóknak, másfél perc maximum a többieknek. Flót Hasszony, a törökországi delegáció elnöke, és a zöldek árnyék előadó három perc van. Köszönöm szépen, Amenak Ajtan asszony, elnök úr. Ön egy ö, olyan tervezetet készített, amely nagyon jól helyez el bennünket a törökországi kontextusban, kiemelte nagyon erőteljesen helyesen ugye a Törökország és az EU közötti függőséget, nagyon helyesen emelte ki. Nos, az Európai Unió, amely jelenleg ugye az arab forradalom fényében motor szerepet kellene játszon a törökországi reformokban, hát szinte a tárgyalások esetében nem tudja ezt a motor szerepet játszani. Ez a jelentés azt hiszem, hogy hozzájárul ennek a folyamatnak a fellendítéséhez. Nagyon is támogatom teljes mértékben ezt. Ami a jelentést életi, azt hiszem, világosan szólni kell az terrorizmus elleni törvényt, amely jogalapja annak, amelyen, amire hivatkozva elfogták, letartóztatták az intellektueleket, újságírókat, és nagyon sokan börtönben vannak ezen új terrorizmus elleni törvény miatt. Amikor azt kérjük, hogy működjenek együtt a terrorizmus elleni küzdelemben az EU és a török között, igen, de azt hiszem, hogy meg kell világítani, ezt a fogalmat, mert a terrorizmus elleni küzdelem igen nagy mozgásteret ad a bíráknak, és sokan vissza is élnek ezzel. Ami a rendőrségi gyakorlatot illeti, az Európai Bizottság is megtette, azt hiszem, hogy független mechanizmusokat, független ellenőrzési mechanizmusokat kell bevezetni, mert a rendőrség visszaél az erejével, és független ellenőrző mechanizmusokat kellene bevezetni, amelyek demokratikus módon működnének amik a panasztételeket illetik. Ami azokat a nyilatkozatokat illeti, amelyeket Törökország tett a ciprusi elnöksége kapcsolatban, most nem szabad olajat tenni a tűzre, ismerjük ezt a retorikai játékot, játszi, játszmát, tehát Törökország kapcsán ez többször előkerült már. Most ebben a dimenzióban azt hiszem kerüljük el ezt a helyzetet ne dramatizáljuk túlságosan. Én azt gondolom, hogy ami a migrációt illeti, egy kicsit lassabban kellene haladni, vagy óvatosabban. A Malmström asszony megnyitott párbeszéd dinamikusabb, mint amit mi gondoltunk. Én egy módosítót fogok előterjeszteni, ne kérjük a azt, hogy Törökország aláírja a Tolonc egyezményt, talán kisebbségben vagyok, eh, én a kollégáktól azt kérem, hogy olvassák el mindezt, mielőtt mm, azt kérik Törökország, hogy idője alá ezt a Tolonc egyezményt. Zárásképpen azt mondanám el, hogy Törökország néhány ország esetében nem modellértékű rendőrségben, Senki nem akar modelleket másolni. A inspiráció forrása lehet Törökország, inkább fogalmazunk így intenzívebb együttműködés a külpolitika területén, a szomszédság területén, amit kidolgozhatnánk Törökországgal. Törökország egy kicsit a fogyatékkal él ebben az értelemben. Nagyon fontos, hogy Európa maga ebben a régióban jó lenne, ha minden támogatási kapacitását e, megerősíteni az ottani demokratikus folyamatok esetében érdekében. Köszönöm szépen, Frodasszony! Obvious Gracias, presidente. El enfoque... Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden. Ebben a jelentés tervezetben pozitív tartalmakat olvasunk, nagyon jó alapját képezi a vitának, mivel mi pozitív eredményeket szeretnénk, amelyeket a parlament elfogadott a tárgyalási folyamattal kapcsolatban Törökország és az EU között, tehát a pozitív eredményeket szeretnénk továbbra is bátorítani. Általában véve pedig, ami a kapcsokat, illetve a függőségeket illeti Törökország és az Európai Unió között, ezzel is foglalkozik a tervezet. Nagyon sok mindenben osztozom, amit a kolléganőnk Ria Omen rajtán mondott, de engedjék meg, hogy három pontra hívjam fel a figyelmet, amelyek fontosak. Az elsőről már hallottunk, ez pedig a terrorizmus ellenes büntető törvény, alkalmazása, ami a, szab- a szólásszabadságot illeti, illetve a politikai életet az országban. Három, három nappal ezelőtt a fő ellenzéki párt, a CHP elnöke, Kirik Darakú úr áldozatául esett, nyomozásoknak amelyek alapján immunitásától megfoszthatják. Ez pedig eh, jellemzi a helyzetet, És ez ahhoz vezethet, hogy Törökországban az igazságszolgáltatás egyre inkább politikai irányba tólódik el, illetve fordítva a politika egyre inkább az igazságszolgáltatás felé tólódik. Éppen ezért a párbeszéd folyamatában, illetve az új alkotmányjal kapcsolatos viták kapcsán nagyon fontos, hogy a hatalom szétválasztása megvalósuljon, ez pedig alapvető feltétel. A második pont a jelentés fontossága, illetve általában véve az EU és Törökország közötti kapcsolatokat, pont egy olyan időszakban, amikor az arab világban jelentős változások valósulnak meg. Törökország inspirációs forrás is lehet, és hogyha az országban sikerül a hatalmat szétválasztani, és ez politikai és társadalmi konszenzusra alapul, akkor ez az ösztönző forrás valóságá válhat. És nekünk ezt támogatnunk kell. Szeretnék utalni ezen kívül arra is, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság eh, szintén pozitívan dolgozzon. Ez nem csak a tárgyalási folyamatokra vonatkozik, hanem a jobb bilaterális és multilaterális kapcsolatok kialakítása. Köszönöm szépen, Obiós úr, mondja az elnök. Most Lambsdorff úrnak adom meg a szót három percben. Köszönöm szépen Ria ennek a kitűnő munkát. Én örülnék annak, hogyha a jelentés egy általánosabb környezetben helyezkedne, el. A bizottság monitoring jelentése 8 területen visszalépéseket állapított meg, kritikát javasolt, és ami a hangulatot illeti a Törökországban az Európai Unióval kapcsolatban nem nevezhető feltétlenül kitűnő kitűnőnek, és ez néhány tagországra is jellemző. Nehéz szakaszba érkeztek az EU-török kapcsolatok, néhányan zsák utcáról is beszélnek, de ez a legrosszabb dolog, amit tehetünk, nem szabad ezt a fajta retorikát mege- megengedni. A török-EU kapcsolatok kulcsfontosságúak, éppen ezért fontos, hogy ezek a kapcsolatok új impulzust kapjanak nem nyitottak meg új fejezetet a tárgyalások során, és a tárgyalási folyamat, a csatlakozási tárgyalási folyamat tartalmi része kapcsán is fontos pozitív agendát kialakítani Törökország és az Európai Unió között. Éppen ezért frakcióm oda látogatott ősszel, és beszélt a civil társadalom képviselője, képviselőivel, a török kormányjal is, annak érdekében, hogy egy ilyen pozitív agendát alakíthassunk ki. Nehéz évben vagyunk, 2012 nehéz év lesz, Franciaországban választások lesznek, a nemzetgyűlésben elfogadtak egy törvényt Franciaországban, amiről én úgy érzem, és ezt sokan osztják a frakciómban, kontraproduktív a török EU kapcsolatokra nézve. Az év második felében e, török e, a ciprusi elnökségre kerül sor, és igenis felelősségünk van, a kapcsolatok alakításában. Ami a jelentést illeti, ezt már elmondtam, a fő üzenet eh, a pozitív jelzések küldése, két dolgot pontosítani kell, javítani, illetve ezekről még beszélni. Egyrészt a török gazdasági dinamika, ez pozitív, de nagyon gyenge az ország, ami a bruttó hazai összterméket illeti, Románia és eh, Lettország között jár Törökország. És egy ilyen nagy ország eh, esetében ezt nagyon fontos megemlíteni. Ami pedig nagyon fontos a liberálisok számára, a szabad, vélemény eh, szabadság nyilvánítását, a sajtószabadságot kritikusnak értékeljük az országban, és erre fontosabb, jelentősebb hangsúlyt fektetni. Kilenc újságírót tartóztattak le, decemberben nagyon sokan vannak börtönben, ami a jogállamiság kérdését illeti, az antiterror törvényel való visszaélés, ezek mind fontos pontok. A pozitív agendát megemlítettem, nagyon fontos a vízumliberalizációnál a konstruktív hozzáállás, a regionális külpolitikai témákról, ami a vámunőjút illeti. Itt is nagyon fontos az előrelépés, és az ankarai jegyzőkönyv is eh, nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon. Köszönöm szépen. Ászorf, honorevole. Köszönöm szépen, Szelláv Rákosz képviselő következik három percre. Béni. Bene. Úgy tűnik, elhagyta a termet. Akkor a többi képviselő következik arra kérek mindenkit, hogy másfél perc, na jó, két perc, a koordinátorok két percet kapnak, de minden más képviselőt arra kérek, hogy másfél percet korlátozzak magukat. Először is Szalafranka úr. Köszönöm szépen, képviselő, ö, elnök úr. Véleményem szerint azon, mert rajta jelentés egy nagyon kiegyensúlyozott, átfogó jelentés, azt gondolom, hogy gyakorlatilag teljesen kimerítő módon jeleníti meg az összes problémát Törökországgal kapcsolatban, például az ankarai jegyzőkönyv megvalósításának hiányát, vagy a ciprusi elnökséggel kapcsolatos kérdéseket. Nem szeretnék mindenre részletesen kitérni, három dolgot emelnék ki csupán. Az elő, első a G preambuló bekezdés. A török gazdaság növekedésének mértéke. Ugye nagyon, nagyon, font, nagyon nagy mértékben növekszik a török gazdaság, egyre előkelőbb helyet foglal el a világranglistán, és egyre nagyobb a függőség Európa, illetve Törökország között. Lámszorfi úr is utalt erre. Aztán energetikai folyosóként is utalhatunk Törökországra, a Kaukázusból Törökországon keresztül érkezik hozzánk ugye az energiahordozó, illetve nagyon fontos az ö, nagyon fontos geopolitikai helyzete is Törökországnak az arab tavasz szempontjából, Afrika szarva helyzetének szempontjából, stb. stb. Nos, ezekben a kérdésekben mindenképpen továbbra, továbbra is egyeztetni kell Törökországgal. Omerajden asszony, egy dolog valamit nem láttam viszont a jelentésben, ez pedig az, hogy a közvéleménynek mi a véleked, hogyan, a közvélemény hogyan vélekedik Törökországban erről a pat helyzetről. Úgy gondolom, hogy a török közvélemény egyre kevésbé támogatja az Európai Uniós csatlakozást, illetve az integrációs folyamatot. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban is olvashatunk volna egy, jel, egy elemzést itt a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szalafrank úr. Tenok úr következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Omer Ajdan asszonynak a frakcióm nevében. Törökország valóban egyre fontosabb gazdasági szerepet játszik a mediterrán vidék keleti részén, de sajnálatosnak tartom a külügy, külügyi helyzetének változását. Egyre inkább eltávolodik a NATO-tól és Irán felé hajlik. Úgy az iráni nukleáris expanzió elleni szankciókat is ellenzik aztán Izraellel kapcsolatban ugye az izraeli Gáza ellenes tengeri blokádot szeretnék megtörni, aztán Ciprussal kapcsolatban is gond van. Az ankarai jegyzőkönyvet nem, ta- nem tartják be, nem engedik, hogy a, a ciprusi hajók bemenjenek a török kikötőkbe, illetve az exkluzív ö, tengeri gazdasági környe, ö, körzettel kapcsolatban is gond van. Aztán a, a ciprusi elnökség elején, vagy előtt gondot jelent az, hogy nem, nem ismerik el Ciprus státusát, miután Örményországot is támogatom, nem tudom elfogadni ezt a török embargót, amivel Örményországot sújtják. Ez talán történelmileg a leghosszabb ilyen embargó, illetve a határ lezárása is nagyon komoly gondot jelent Örményországnak. A one es bekezdés alapján arra következtethetnénk, hogy Törvényország ugyanilyen hibás ebben, ebben nem értek egyet. Ez egy egyoldalú lépés volt Törökország részéről, hogy lezárták az örmény határt, és csak Törökország oldhatja meg ezt a problémát. A londoni kurd csoportok arról számolnak be, hogy, hogy kémiai vagy vegyi fegyvereket vetnek be a PKK ellen. Ezt is ki kell vizsgálni, emberi jogi, kisebbségi jogi kérdéseket is ki kell vizsgálni, illetve, hogy az örmény népírtást bűncselekményként jelölik meg, ezzel kapcsolatban törvény született, aztán kérdés, hogy a Szíria szerepét hogyan látják a jövőben Törökországban, illetve hogy a kurd kisebbséget hogyan védik majd. Mindezeket fel kell vizsgálni. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy visszatért a terembe egy árnyék jelentéstevő. Két percre megadom a szót Szelávrakosz képviselőnek. Köszönöm szépen. azok közé tartozok, akik azt gondolják, hogy a világ nem tud Törökország nélkül létezni. De Törökország sem tud a világ nélkül élni. Törökországnak meg kell értenie, hogy igenis szüksége van a világ többi részére. Néha úgy viselkedik Törökország, mintha a szőnyog alá lehetne söpörni a többi ország rávonatkozó elképzeléseit, illetve kötelességeit. Úgy gondolom, hogy az Ober rajta jelentés nagyon kiegyensúlyozott, nagyon igazságos. Előttem elhangzott már az, hogy Törökország részéről vannak kellemetlen beidegződések. Például a szomszédos országokkal folytatott kapcsolatban Nos, Ciprus például független ország, Törökország nem, viselte, nem viselkedhet így Ciprussal szemben. Aztán migráció kérdése. Tudjuk, hogy ezen, ebben a témában is jobb lenne, hogyha stabilabb kapcsolatokat alakítani ki Törökország Görögországgal. Törökország előző miniszterelnöke korábban említette, hogy a biztonsági szolgálatnak milyen szerepe volt a görög-török kapcsolatok alakulásában, akkor, amikor ő volt a miniszterelnök. Nos, ezt is ki kéne vizsgálni. Úgy vélem, hogy ez a jelentés nagyon jó munka, ezen kérdéseken mindenképpen tovább kell még gondolkoznunk, és természetesen Törökországnak is van házi feladata. Jó lenne, hogyha felelős partnerünk lenne. Köszönöm szépen, hogy az elnök Mávra Nikolas úr. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy ez a szöveg nagyon jól, nagyon kiegyensúlyozott, és ö, sokkal frissebb, naprakészebb ez a szöveg, mint a tavalyi jelentés volt. Például a ciprusi közösséggel kapcsolatban. Nos, azt gondolom, hogy mindenképpen a ciprusi kérdéssel kapcsolatban mindenképpen ki kell emelni a famagusztai kérdést, ezt meg kell oldani. Aztán mindenképpen meg kell állítani a telepesítést. Mond. A szocialisták ö, módosításokat fognak majd benyújtani, és nagyon fontos, úgy vélem, hogy megfelelően kezeljük ezt az úgynevezett újra betelepesítés kérdést. Hogyha a Ciprusi szigetet át, el akarja törökösíteni Törökország, akkor az egyáltalán nem oldja meg a problémát. Nagyon fontos a kérdés megoldásához természetesen a török csapatok kivonása is. Ezt azonnali jelleggel kellene megoldani, vagy megtenni a Törökországnak. Ez hát az immediately sajnos azonban nem szerepel a szövegben, hát ez az azonnali jelleg. Egyébként Törökország egész nyáron fenyegette Ciprust, még az exkluzív területeket is, tehát a kizárólagos joggal rendelkező területeket is, ennek is benne kéne szerepelni a szövegben. Köszönöm szépen, Péter leképviselő másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy eh, Oman Rajten kollégánk kritikus, ugyanakkor pozitív személyiség, ahogy maga is fogalmazott. És jó lenne, ha ez a kölcsönös függőség az EU és Törökország között, amiről állandóan beszélünk, jó lenne, ha ez a politikai párbeszéd minőségében is tükröződne, amelyet folytattunk Törökországgal. Üdvözlöm az Európai Bizottság pozitív agendáját, de hát szeretném, ha olyan kérdésekben is előrelépés történne, amelyek eh, a csatlakozási folyamatot eh, gátolják. Örülök annak, hogy a jelentéstevő ennyi jelentőséget tulajdonít a szerző az alkotmánymódosításnak. Nagyon fontos ez, a, ez Törökország számára. Mármint, hogy ez a folyamat maradjon nyitott, befogadó, és nagyon fontos a kurd kérdés megoldásában. Mert ezekkel a módosításokkal új megvilágításba kerül minden. Még egyszer elmondanám, hogy nagyon fontos az, hogy Törökország A kult régiónak nagyobb jelentőséget tulajdonítson már, mint ezen régió fejlesztése szempontjából is. Más területeken voltak pozitív változások, sokat kell még tenni. Például az igazságszolgáltatás területén rossz az, hogy nagyon sokáig kell várni egy eljárás, egy tárgyalás elejére. És mindig világosá kell tenni azt, hogy miért van valaki vizsgálati, bizot, vizsgálati fogságban, úgyhogy miért tartóztattak le. A vízumrendszer liberalizálása is fontos lenne, és meg kell felelni ezeknek a feltételeknek. Sárke kolléga, másfél percet, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, rövidre fogom mondatomat, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jó alapot, hogy kiemeltem kapcsolatai fontosságát mindkét fél részéről, ez nagyon fontos. Egy török mondás azt mondja, a jó barátok őszinték. Hát vannak kritikus kérdések, ugye az alapjogokkal kapcsolatban, a szabadságokkal kapcsolatban, a szólásszabadságról is esett szó, az internet kérdéséről is. Örülök annak, hogy a jelentéstevő kritikus agályokat fogalmazott meg, néhány esetben, néhány bírósági per esetében nagyon fontos, hogy ne keveredjünk azonban ellentmondásokba. Néhány dolgot másként kellene megközelíteni, három ellentmondást emelnék ki. Első körben említik azt, hogy nincs e- elég párt ö, pluralizmus, van egy 10%-os küszöb, ez akadályozza. De a választási rendszerben van lehetőség más pártok részvételére is. Ami a terrorizmus elleni küzdelem kérdését illeti, el kell ismernünk, hogy visszaélnek ezzel bizonyos törvényel. A harmadik ellentmondás, egyrészt aggódunk az alapjogok és szabadságok miatt, ugyanakkor pedig Törökország potenciális szerepéről beszélünk, amikor az arab térség egyik példaértékű demokráciájaként emlegetjük. Jobban kellene megválogatni szavainkat, picit több feltételt kellene megfogalmazni a demokratikus értékek alapjait, a jogállamiság, igazságos per, jó kormányzás, a hatalmi ágak mm, szétválasztása, ezek mind nagyon fontosak. És ezek fontosak nekünk, ezek érdekében szeretnénk együttműködni Törökországgal. Grazie, onorevole Köszönöm szépen. Csarnákú az, hogy következik másfél perc. Ευχαριστώ Nagyon szépen köszönöm Roman Dalton asszonynak a jelentést. Hiszen több éve már nagy objektivitással írja le a törökoszatnézetet már több éve szakítőnek a kérdésnek. A következő megjegyzésem lenne. Ugye megállapíthatjuk azt, hogy Törökországban belső reformok vannak, az alkotmányi kérdésekben, az alapítványokról szóló törvény kapcsán, ami a külpolitikáját illeti, hozzáállása röv, évről évre rosszabbodik. Itt semmilyen eredményről nem lehet beszámolni, vagy előre haladásról. Izrael kapcsán például hogy hogyan reagált az örmény népírtása kapcsolatban, ahogy ezt az ENSZ megfogalmazta. A németek elismerték a módban elkövetett bűneiket. Ez a múlta való szembesülés a német oktatási rendszer része. Hasonlóképpen kellene eljárni a török ősök által elkövetett örmények elleni népírtást, el kellene ismerniük a törököknek. Azt hiszem, hogy külföld, külpolitikai megközelítésük, mentalitásuk azt mutatja, hogy igen távol esnek az európaiak álláspontjától. Szeretném, ha jelentésben foglalkoznánk azokkal a fenyegetésekkel, amelyeket a törökök a törökök fenyegetik a görögöket, méghozzá illegális módon behatolnak Görögország légterébe. Ha Törökország, Törökország tagja akar lenni az EU-nak, úgyhogy nem ismeri el egyik tagállamát, fenyegeti Ciprust, Azt mondja Törökország, hogy a ciprusi elnökség idején különböző intézkedéseket fog bevezetni. Hallottam, hogy Lamsdorff úr azt mondta, hogy a ciprusi elnökség problematikus lesz. Miért lesz? Mert Törökország nem akarja. Tehát azt hiszem, hogy pontosítanunk kell az álláspontunkat. Ha törökök csatlakozni akarnak, akkor tartsák be kap, a szabályokat, ha nem akarnak, akkor nem. Kapasszony. Köszönöm. Bocsánat. Ami a belpolitikai kérdéseket illeti, nem csinál meg mindent. Azt gondolom, hogy Törökországnak el kell dönteni, hogy mit akar, merre akar orientálódni. Érdekli -e még az EU modell akar, modell akar -e lenni az arab világ számára? Úgy tűnik, hogy nem jó úton halad. Ami Kizsdalogló urat illeti, az ellenzék egyik tagjával szembeni eljárás, több mint száz újságíró van börtönben jelenleg. Nincs idem persze minden mást kifejteni. Az Erdogán féle kormány, azt látjuk mindezekből, ambivalensen viseltették néhány kérdésben, de és hát ez a kormány pedig hosszabb ideje van fenn, mint bármely Európai Uniós kormány. Ami az alapítványokról szóló rendelkezéseket illeti, ezeket üdvözöltük. A törvény, amely az, hogy visszaadjuk a kisebbségi csoportoknak a kisebbségi örökséget, ez gyakorlatilag egy porosodó papír, nem hol, hold betűk, nem jelentenek semmit, nem történik semmi ezen területen. A Rajtan asszony jelentése kiváló vita alap, Mindazonáltal mm, azt hiszem, hogy Erdogán úrnak még válasz, nem kaptunk mindenre választ, a fog egy perc. Elnök úr, ez az első év, amikor nem fejezzük ki nyíltan, hogy támogatjuk a csatlakozási eljárást. Ehelyett arról beszélünk, hogy nagyra értékeljük a bizottság pozitív terv, ütemtervét. Ha ezt az irányt képviseljük, azt hiszem, hogy kritikusabbnak kell lennünk a bizottság ütemtervével kapcsolatban. Meg kell kérdeznünk, Valóban komoly alternatíva e ez a csatlakozással szemben. És valóban úgy gondoljuk, e, hogy minden fontos elemet tartalmaz, amely e, fenntarthatóságot, tartóságot garantál egy ilyen fajta stratégiai keret, amelyen belül javítani lehet az európai-törökországi kapcsolatokat. Az én álláspontom az, hogy szerintem lehetne egy ilyen alternatíva, de hát azt hiszem, hogy jobban ki kellene dolgozni. És tartalmaznia kellene egy erősebb biztonsági védelmi politikai aspektust is. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Daffur. Most Kasszolidus úr következne, de ő nincs itt. Öt Mauro úrral helyettesítjük. E Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a másfél percet arra használnám fel, hogy kérdéseket teszek fel. Ezek talán ösztönzik majd vitánkat. A Zomer rajta jelentésről szóló vitánkat, egyébként ez egy nagyon jó jelentés. Nem a török fél felé szeretnék kérdéseket feltenni, hanem magunknak szeretnék kérdéseket föltenni, hiszen ugye általában nagyon aggódunk azzal kapcsolatban, hogy Törökország mit élt el, mit nem ért el, de az is kérdés, hogy mi mit várunk Törökországtól. A, török, a muzulmán a muzulmán testvérség több helyen is választásokat nyert az arab tavasz nyomán. Ezek ugye testvéri kapcsolatokat ápolnak Törökországgal, és Törökországnak pedig vannak, Törökországnak pedig van egy olyan pártja, amely megfigyelő szerepet tölt be az Európai Néppártban. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból az integráció az integráció török szempontból elég furcsa fordulatot vett. Látjuk Törökország fejlődését, tehát ezt, ezt nem lehet nem látni. Geopolitikai, geostratégiai helyzete mindenképpen figyelemre méltó. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy neo-ottomán módon próbálják a politikájukat végezni, nem feltétlenül egyezik meg a mi megközelítésünkkel, de szerintem nem csak a, törököket kéne megítélni, hanem azt is meg kell ítélni, hogy reális dolgokat várunk el tőlük. Reális az, hogy a ciprusi kérdést megoldják, tehát elismerjék Ciprust. Köszönöm szépen, Hájt úr, másfél perc. Köszönöm. Én nem vagyok idén a közös anyik Nagyon sok sikert kívánok, és hiányozni fognak az éjszakai tárgyalások, amikor is lesz tudok készíteni az, árnyék, az jelentést. De fúr, azt hiszem, hogy Főle biztos úr ütemtervét támogatni lehet. Jobban kellene értékelnünk. Ugye van egy kompromisszum az Európai Parlament csatlakozásáról. Mm, Erős vitázni kellene, idén úgy tűnik hiányzik ez a program. Üdvözlöm, a, ami a 23-as fejezet screeningjét, átvilágítását illeti. Én szeretnék más fejezeteket is megnyitatni. Egyetértek azzal, hogy a, meg kell reformálni az igazságszolgáltatást, megfigyelő voltam az egyik perben, és nem tudtam belépni a tárgyalóterembe, tehát nagyon erős érzemeim vannak a bírósági perekkel, tárgyalásokkal kapcsolatban. Nyilván fontos a pozitívumokat kiemelni, a hatos bekezdésben helyes üdvözölni azt, hogy az alkotmányos eljárás befogadó jellegű, inkluzív, de eredményeket szeretnénk meglátni. Többet lehetne mondani a nagyon pozitív, konstruktív szerepről, amelyet Törökország játszik Szíriával kapcsolatban és az arab tavaszra kapcsolatban. És eh, hadd csatlakozzam eh, Obioz úrhoz, aki azt mondja, hogy Kistalak jó a CHP eh, ellenzéki párt vezetőjét illető kérdést illeti, általában egy ország fő ellenzéki képviselőt azzal fenyegetni, hogy immunitását, mentemi jogát feloldják, azt hiszem, hogy egy súlyos lépés. Ennek pedig nem szoktunk egyébként ilyen ügyben, belső ügyekben nyilatkozni, de itt azt hiszem, hogy nagyon fontos. La parola Köszönöm, Hájtor. Van Bálen képviselő, másfél perc. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Örülnék annak, hogyha üzleti alapon közelítenénk meg Törökországot. Lambdor kollégához csatlakozom. Ez pedig tényekre alapul. Mi csatlakozási folyamatban vagyunk, és a kopenhágai kritériumok meghatározóak. Természetesen Törökországgal jó kapcsolatokra van szükségünk, és Törökországnak jó kapcsolatokra van szüksége az EU-val. De az együttműködés más, mint a csatlakozás. A vallás számomra nem játszik szerepet. A törökök nagyrészt muzulmánok, ez se nem pozitív, se nem negatív. A véleménynyilvánítás szabadsága és az imádsághoz való szabadságjog fontosak. Amikor a tényeket vesszük elő, akkor elmondhatjuk azt, hogy Izrael és Iránnal kapcsolatban a török, Törökország ellentétes külpolitikát folytat az EU-val összevetve. Hogyha megnézzük az előrelépést a ciprusi kérdésben, itt nincsen előrelépés, és nincsen előrelépés az ankarai jegyzőkönyv kapcsán sem. Ez tény. Ha, mi, ha megnézzük a ciprusi elkövetkezendő öt soros elnökséget, Törökországnak nincs választása, vagy hajlandó leülni az EU-val, az EU elnökével, vagy nem. Tehát itt nincsen választási lehetőségük. Éppen ezért elnök úr úgy azt gondolom, hogy nem lehet áttörés egy üzleti alapú megközelítés nélkül. Kumocá. Köszönöm szépen. Kumocákhoz képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönetet mondok Omer Rojten asszonynak. Kiváló munkájáért, amelyet ismét elért idén is kiváló a Törökország jelentése. A Ajtan asszony ebben a jelentésben az előző jelentés követte, hiszen azt fogalmazta meg ebben a jelentésben is, hogy ratifikálni kell a tengeri jogot. Ez egy nagyon fontos része a közösségi vívmányoknak. Egy másik problémáról szeretnék szólni. Tudjuk, hogy Törökország nagy számú bevándorlót fogad be, földrajzi, geopolitikai helyzetének köszön, stratégiai helyzetének köszönhetően. De ezt a problémát nem kell, hogy az Európai Unió felé exportálja. Ennek a geostratégiai helyzetnek vannak előnyei, de vannak hátrányai. Engem aggaszt az, hogy Törökország eltörölte a vízumkényszert Szíriával és Irakkal bilátás módon, ez valódi problémát teremt, mert ezen országok, szomszédos országok állampolgárok, akik legálisan érkeznek Törökországba, potenciális ö, illegális bevándorlóká válhatnak az Európai Unió területén. Ez engem nagyon aggaszt ez a ö, helyzet. Figyelembe kell venni azt is, hogy 2011 és 2013 között 500 millió e, eurót kap, méghozzá az Európai Unió segélyprogramjai keretében. Ez egy nagyon nagy összeg, amelyet arra kell felhasználni, hogy az, EU, az EU-val közös határai ö, e, biztonságát garantálja, ami az alapítványokat életi. A kisebbségi alapítványokról, alapítványokról szóló törvényt, ez egy pozitív fejlemény, pozitív kezdeményezés. De hát ez a görög kisebbségnek már több évszázada kiállt volna. A parola Köszönöm, Gomes asszony, következik másfél perc. Thank you, Mr. Chairman. I thank, uh... Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen Ria Omen Rajtanek az átfogó konstruktív jelentését. A 23-as fejezet megnyitását kéri, az igazságszolgáltatási fejezet megnyitását. Azt gondolom, hogy ennek jelentős hatása lesz az előrelépése, kopenhágai kritériumok kapcsán, a demokratikus kritériumok teljesítése kapcsán a kérdés is nagyon fontos, és természetesen, ami a külkapcsolatokat illeti, Ciprust, illetve a demokratikus szerepvállalást is, amelyet szeretnénk a Törökország betöltene az arab világban. Amit hiányolok a jelentésből, az a következő, az terrorizmus ellenes törvényre történő utalás, hiszen ez súlyosan károsítja a médiaszabadságot, bebörtönöztek, letartóztattak újságírókat, üldözik a demokratikus ellenzék képviselőit, illetve a felelősségvállalás kérdése is nagyon fontos. Törökország felelősségvállalása a különleges fogvatartások kapcsán. Tegnap ünnepeltük tizedik évfordulóját ennek a szégyenletes fejezetnek a mi saját életünket tekintve is. Guantanamo kapcsán Törökországnak is volt szerepe, végezetül pedig azt gondolom, hogy utalnunk kell a kötelező vallási oktatást az iskolákban, hiszen ez nem kompatibilis a kopenhágai kritériumokkal, a nők szerepe a politikában és a munkahelyen szintén fontos részek. E Köszönöm, Vágy úr, másfél perc. Rád bi dao priznanje eh, poročevalki. A jelentés tevőnek gratulálni szeretnék, hiszen évek óta foglalkozik egy nagyon bonyolult kérdéssel. Egy komplex eh, partnerországról van szó. Törökországnak európai perspektívát kell mutatnunk, illetve ami az EU tagságot illeti, fontos ezt kilátásba helyezni, amennyiben a feltételek teljesülnek, el kell ismerni a reformokat és az előrelépést. És azt gondolom, hogy a 23. fejezet megnyitásával elismerést fogalmazunk meg, és elképzelhető, hogy más fejezetek megnyitására is lehetőség lenne. A belpolitikai kérdéseket, illetően a választási kampányokat nem szabad, hogy Törökország téma legyen. Törökország fontos regionális tényező, és természetesen vannak olyan belérdekek is, amelyek az európai országok érdekeivel nem állnak teljes mértékben összhangban. Ezeket azonban természetesen figyelembe kell venni, azért, hogy a térség problémáit jobban értsük, ez pedig a mi érdekeinket is érinti. Csatlakozom azokhoz a kollégánkhoz, akik az újságírók letartóztatásának kapcsán elítélték az eljárást, Cipruson meg kell akadályozni a gyarmatosítást, és a hadseregnek vissza kell vonulnia. Honorable Svensson. Köszönöm szépen, Svensson asszony következik. Svensson úr másfél perc. herr Köszönöm szépen. För Köszönetet szeretnék mondani én is Homer Reuter asszonynak. A 2011-es bizottsági jelentés azt mondja ki, hogy Törökországnak kulcs fontosságú szerepe van az Európai Unió biztonsága szempontjában. Nem túl erős ez a fogalmazás? Ezt az ajtót akkor tehát be lehetne egyik pillanatra a másikra zárni? A kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy az Európai Unió mennyiben függ Törökországtól, illetve viszont. Tudnunk kell, hogy Törökország merre szeretne elindulni. Az Európai Unió szeretné tudni tehát ezt, hogy Törökország merre szeretne haladni, merre mozdul el. Aztán ne felejtjük el a fiatal törököket sem, nyugtalanító a helyzetük. Svédországban sokan egyetértenek velem abban, hogy nem csak fölülről kell bizonyos dolgokat rákényszerítenünk a törökökre, nem. Pozitív reményeket kell keltenünk bennük, annak semmi értelme, hogy bizonyos kérdéseket folytonosan eh, megismétlünk, hogy ugyanazokat a jelentéseket készítjük el évről évre, nem, hát itt ennek eh, ezt a kérdést eh, pszichológiai szempontból is máshogy kell intézni, sokkal pozitívabb benyomást kéne bennünk eltenni. Köszönöm szépen! De Kaiser képviselő. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy Mauro úr és Svensson úr más álláspontot képviselnek, de másként mutattak rá alapvető problémákra, amelyek Törökországgal folytatott kapcsolatunkat illetik, amelyek változnak a kapcsolatunk, látjuk, érezzük az időben. Mauro úr kiemelte azt a szerepet, amelyet törökország ma játszik az arab forradalom területén. Nem azt mondom, hogy a néppártiaknak köszönhetően nyerték meg az arab tavasz, győztesei az arab tavasz, de azt gondolom, hogy Törökországnak azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy Egyiptom, Egyiptom gyenge, de Törökország fontos szerepet játszik. Törökország négy kamiont állított meg, amelyben Iránból Szíriába induló fegyverek voltak demokratikus szerepet játszik tehát Törökország ebben a modellben, vallási modelljében. Másút Svensson úr elmondta, intelligensek, és azt hiszem, hogy ők játszák ugye a bíró szerepét Európa és az arab világ között fatálisan el kell ismernünk ezt, és Omanna Hajten asszony jelentés, és elismeri ezt az összefüggést. Nem megy túlságosan bele a geopolitika kérdésekbe, de helyesen megemlíti ezt. Amúgy, és ezt elmondtuk és többször megismételtük, nagyon szigorúnak kell lennünk Törökországgal szemben, mert, eh, mert ugye ő a játékvezető, a bíró, ha úgy tetszik foci nyelven, elnök úr. Én azt gondolom, hogy Omen Rajton asszony jelentésében világosabban, kritikusabban kellene fogalmaznunk, mint ezt megtettük. Ezt többször elmondták, de szeretném elmondani, mi is benyújtunk majd módosításokat a szakszervezetisekkel szemben folytatott perrel. Elnök úgy gondolom, hogy január 18-a túlságosan rövid idő, ennyi idő kevés a határidők leadására. Kérem szépen, hogy ezt az időpontot esetleg vizsgáljuk felül. Köszönöm. Igen, ezt január 24-én este 6 óráig kiterjesztjük. Watson úr, másfél perc. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, Törökország 42 éve vár a csatlakozás tárgyalások megnyitására, 6 éve, tehát 50 éve fejezték ki először érdeklődésüket az Európai Unióhoz való csatlakozás iránt, még nem tagok, talán nem meglepő, hogy más úton haladnak. De azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon nagy segítséget jelent abban, hogy elismerjük, hogy milyen hatalmas eredményeket értek el Törökországban. Közelebb került az Európai Unióhoz, és egyetértek a tartalom nagy részével. Sok mindent bírálhatunk Törökországban, a választási törvény reformja még függőben van, a média függetlensége, aztán a Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló megállapodás aláírása, a civil társadalom kérdése. aztán ami a biztonsági, a gazdasági logikát illeti, ugye hát a, a törökországi csatlakozása mögött vannak ilyen megfontolások. Támogatunk-e Törökországot, tagságát ebből a szempontból is. Ha egy területet kiemelnék, azt hiszem, hogy Törökországot energia szempontból is ne csak tranzitországnak tekintsük, hanem nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak a megújuló energiák termelésére, és bátorítsuk a törököket arra, hogy termeljenek ilyen energiát. Ez is nagy segítség lenne. A 27-es bekezdésben a jelentés készítő egy nagyszerű kis fogalmat talált. Azt mondja, hogy ilyen komoly kapcsolatok kat kell ápolni. Hát a Franciaország az örmény népírtást hozza elő, nem hiszem, hogy elősegíti a pozitív kapcsolatokat. A kollégák említették, hogy miért ilyen sok támogatást kap Törökország. A törökországi támogatást 50%-ra kellene, Görög, a Görögország egyfőre jutó támogatásának 50%-ára kellene korlátoznunk a törökországi támogatást. Sí, honorevole Köszönöm Watson úr. Boszkurt aztán következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ria, köszönöm szépen. Gratulálok az ismét kiegyenlített jelentésedhez. Amikor Törökországban jártunk a delegációval, az AFED bizottság delegációjával, egy dolog világosá vált, Méghozzá az, hogy szinte mindenki arról szólt, hogy a terrorizmus elleni küzdelemről szóló törvényt kihasználják arra, hogy korlátozzák a szólásszabadságot. A kormánypárt maga is elismeri ezt, hogy itt valaminek történnie kell, és szerintem ez nagyon fontos, mármint az, hogy ezt világosan mondjuk ki a jelentésben azt, hogy ezt a törvényt nem szabad eh, visszaélésekre felhasználni, nem szabad ezzel a törvényel korlátozni a demokráciát, a szólásszabadságot, nem szabad ezzel aláesni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és itt is szerepel a jelentésben, hogy mielőbb a 23-as fejezet, az igazságügyi reformos szóló fejezetet meg kellene nyitnunk. Nem tudom, Ria, hogy te hogy látod a dolgokat. Nem tudom, mi a helyzet az ellenzékkel, a sajtótörvényel. Nekem az a benyomásom, hogy elnémítják az ellenzéket, és ez így nem tartható. Talán lesz egy kis pozitív változás az új alkotmányon, de ezért ez időbe tellik. Amit még el szeretnék mondani, az a következő. Törökország azt mondta, hogy a következő héten egy törvényt fog előterjeszteni a parlamentben, amely törvény a vizsgálati fogság lerövidítésére irányul, ez fontos, ezt megállapíthattuk, amikor ott voltunk. Eh, Köszönöm szépen, Boszkurt asszony. Nikolaj képviselő következik. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ez az anyag olyan anyag, amelyek kapcsán nem sikerül előre lépni. Ez kihívást jelent mindannyiunk számára, hiszen egy olyan anyagról van szó, ami az Európai Unió bővítési hajlandóságát is érinti. felhívni, felhívja a figyelmet arra, hogy milyen is a valóság Törökországban. Az Európai Unió és Törökország kölcsönös függőségben állnak egymással, és ez a függőség a teljesítése alapul, nem az európai modell alapján történő együttműködésre. Törökország kialakította a saját modelljét, és azt gondolom, hogy ennek a modellnek eh, hatása van az arab tavasz országaira. foglalkoznom kell azzal a paradigmával is, amit ennek a dossziének a sürgősége jelent, és nem csak az Európai Unióval való kapcsolatait kell vizsgálnunk Törökországnak, a biztonsági kérdések kapcsán nagyon fontos ezt megemlítenünk. Szeretném, hogyha ez jobban körvonalazódna jelös jelentésben, hiszen a Törökország gazdasági politikai szempontból is fontos partnere az Uniónak. Köszönöm szépen, Cassé Grange asszonynak szeretném megadni a szót a bizottság bővítési igazgatóságának képviseletében. Két perces. Thank you very much. I'd try to be... Köszönöm szépen. Megpróbálok rövid lenni. Üdvözöljük az állásfoglalási indítványt a monitoring jelentés kapcsán. A bizottság támogatja ezt az állásfoglalási indítvány, és lenne néhány megjegyzésem. Az első az új pozitív agenda. Támogatjuk a támogatást, az Európai Parlamentet tájékoztatjuk a jövőben is a fejleményekről ezen a téren. A pozitív agenda kiegészíti és nem helyettesíti a csatlakozási folyamatot. Ez fontos tisztázni. A pozitív agenda keretében az EU a török kormányon együtt fog működni a keret létrehozásában, azért, hogy az alapvető jogok a 23-as és a 24-es fejezeteket tovább vigye. Ezt szeretném mondani az előrelépés kapcsán, hogy a tanács fogadja el a screening jelentést, és a tanács nyitja meg a csatlakozási tárgyalásokat. Üdvözöljük a 23-as fejezet kapcsán elhangzottakat, ami a kurd kérdést illeti, támogatjuk Törökországot a terrorizmus elleni küzdelemben, de ezt a küzdelmet úgy kell folytatni, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk az alapvető jogokat. Nagyon fontos, hogy az új alkotmány kitérjen a kurd kérdésekre is, a terrorizmus elleni küzdelemre és az alapvető jogokra. A 11-es fejezet pedig a sajtó szabadságra összpontosít, és az Európai Parlament túlságosan nagy figyelmet szentel ennek a témának. Mind az Európai Parlament és a bizottság továbbra is figyelemmel követik ezek a területeket, egészen addig, amíg Törökországban nem módosítják a büntetőtörvénykönyv megfelelő részeit. Köszönöm. Köszönöm szépen Ómán Rajten asszonynak ezt a kitűnő jelentést. Eh, Köszönöm szépen. Most a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy lezárja ezt a kérdést. Kérem, hogy 5 percet szorítkozzon. Elnök úr, ennyire nem egyszerű. Akkor nem tudok minden megjegyzésre kitérni. De hát el is kezdem inkább már. Először is köszönetet mondok minden kollégának, aki hozzászólt a jelentésemhez. Ez az első dolog, amit mondanék. Van egy alapvető kérdés, amelyet fel kell tenni. Duff kolléga, Mauro, Graham Watson, Salafranca, Obiois, ezek a kollégák nagyjából ugyanazt a kérdést tették fel más szavakkal. A bizottságnak pozitív ütemterve van. Hallottam, hogy ezt meg is köszönték. De mit jelent ez a pozitív ütemterv? Szalafranka kolléga azt mondja, hogy a török légkör, hangulat olyan, hogy már nem hisznek a törökök Európában. A pozitív ütemterv azt jelenti, nem szabad, hogy valami a tagságot helyettésítő pótcselekvést találjunk. Elnök úr, egyszerűen nem találok szavakat. Megállapodtunk 2004-ben, a, egyébként a holland elnökség előtt, Van Bálen kolléga nincs már itt, 2004-ben elnök úr volt ez, illetve 2005-ben volt egy tárgyalási jelentés, egy alapvető jelentőségű mű ez, amelyben meghatároztuk, hogy Törökországnak milyen kötelezettségeket kell vállalnia. A kopenhágai kritériumokkal kapcsolatban a reformokról van szó, ezek a kötelezettségek az itt vannak előttünk, ezeket kell megért, ért, ezeket kell értekelnünk, de a tanástól eddig még nem hallottam volna arról, hogy az álláspontok megváltoztak volna. Tehát elnök úr, abból indulok ki, hogy a pozitív ütemtervet úgy kell lássam, legalábbis a jelentésemben ezt így fogalmaztam meg, hogy kölcsönösen függünk egymástól. Kölcsönösen függünk egymástól, ez mit jelent? Egy részről a gazdaság területén, másrészt a terrorizmus elleni küzdelem területén. Ezt mi nagyszerűnek találhatjuk, és azt mondhatjuk, igen, hát foglalkozunk kell a PKK-val is, de elnök úr, egyik oldalon terrorizmus van, a PKK és a kérdés az, hogy miért is van PKK-nk, hát ez azzal is indokolható, ami európai országokban történik, visszavezethető az emberkereskedelemre, nőkereskedelemre, kábítószer és fegyverkereskedelemre, és szerintem ez nem csak egy török probléma, ez egy európai probléma is. És világosá kívántam tenni, hogy amikor a terrorizmus elleni küzdelemről van szó, amikor a bűnözés elleni küzdelemről van szó, amikor a gazdaságról van szó, ott függünk egymástól. Amit Sáke asszony említett, nincs már itt merítje Sáke, na jó, Ami az arab tavaszt illeti, majdnem prágai tavaszt akartam mondani. Nos, ami az arab tavaszt illeti, hát ennek van köze a török demokráciához, és ez nem azt jelenti, hogy a török demokrácia jó. Nem, vannak hiányosságok, de a török demokráciát európai szemmel vizsgálom. Egy olyan országról van szó, amely ambiciózus, európai tervei vannak, az ottani fejlemények, eredmények Törökországban és az egész régióban szükségesé teszik azt, hogy jól együttműködjünk. Ez azt jelenti, hogy a külpolitika területén sokkal többet kellene tennünk. És ha elnök úr, ha azt kérem, hogy Törökország tegyen valamit az emberi jogok, az igazságszolgáltatás területén, akkor nevetségesnek tartom azt, hogy a 23-as fejezet az átvilágítási a kapcsolatban, tehát az és alapjogok, meg egyáltalán nem is került semmilyen módon kiértékelésre. Ez furcsa, különös. Azt szeretnénk, hogyha Törökország többet tenne ezeken a területeken. Elnök úr, a vallásszabadság. Páran szóltak nyíltan erről. A 17-es bekezdésben minden szerepel, amit ehhez el lehet mondani. Ami a sajtót, a médiát illeti, ami az igazságszolgáltatás javítását, a törvényhozás pozitív változtatását, ugye relevant legislation, tehát a lényeges törvényhozást említem, és nem arról van szó, amit a munkatársaimmal eredetileg megbeszéltem, hogy a BTK-t is meg kellene változtatni, és újra kell fogalmazni a terrorizmus elleni küzdelemről szóló törvényt. Nagyon sokat kell tennie az érintetteknek. És meg kell néznünk, elnök úr, hogy ezt megemlítsük-e vagy sem. Ha megemlítjük, akkor megint nem lesz tökéletes szárásképpen, ami a görög és ciprusi kollégákat illeti. Amit itt megfogalmaztam, ez elegendő, mert ez egy kerek egész. Ne felejtjük, hogy egy előrehaladás jelentés, egy országjelentés Törökországról nem foglalkozik minden alkalommal ugyanazokkal a kérdésekkel. Nem, minden évben igyekszem a kapcsolatok lényegét kiemelni, a szomszédsági kapcsolatok lényegét. Ez azt jelenti, hogy nem ismétlem meg még egyszer, meg még egyszer, amit már egyszer megbeszéltünk. Ebben az összefüggésben tehát a kollégákat tényleg arra szeretném kérni, hogy kicsit fogják vissza magukat, olvassák el még egyszer alaposan a jelentést. Ha további pontosításra van szükség, akkor kérem szépen vegyék fel a kapcsolatot az irodámmal. Igyekszem akkor a megjegyzéseikre reagálni, de kérem, ne annak a lényegét. Tehát, hogy pozitív és kritikus üzenetet fogalmaztam meg, kérem szépen ezt ne, ne kavarják össze, ne zavarják össze. Azt kérem a kollégáktól, kérem, most hagyják úgy, ahogy van. Ha további ö, kérdést szeretnének föltenni, ha nem kaptak mindenre választ, mondják meg, néhány módosító. Hát 400 darab, az nem jósan kérdezik. Ho detto prima la presentazione degli emendamenti. Köszönöm, ahogy korábban már említettem, a módosításokat 24-én eh, délután 6 óráig lehet benyújtani. Február 29-én fogunk itt erről majd a módosításokról itt beszélni, és valószínűleg a brüsszeli elnézést, a helyes vita, eh, helyes vita az elnök, a márciusi Strasburgi plenárisan fogunk erről szavazni. Most pedig megszakítjuk röviden ülésünket, 11 óra 20-kor folytatjuk.

Hello. Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere eh, posto, possiamo iniziare. Hölgyeim és Uraim, kérem foglaljanak helyet, kezdjük meg a munkát, illetve folytassuk a munkát. Kérek tehát mindenkit, hogy szíveskedjen helyet foglalni. Majdnem, majdnem betartottuk eddig a menetrendet. Folytassuk az ülést, együttes ülésről beszélhetünk. Itt van Májra Móra, a Belorusszba delegált EU küldöttség vezetője, illetve itt van körünkben Gunnar Vigand, az IKS Oroszországgal, a keleti partnerséggel, Közép-Ázsiával, a regionális együttműködéssel és az EBS-szel e foglalkozó igazgatója is. megcserére kerül sor. A Belarusszal kapcsolatos uniós megközelítésről, a 2010. december 19-i elnökválasztások óta. Először is tehát üdvözölni a vendégeinket, Protestjevics urat is üdvözlöm, a Belarus delegáció vezetőjét, illetve Májna Mora asszonyt, a delegáció vezetőt, illetve Günnár Vigandot, az EKS illetékes tagját, Zsizel Bosse asszony, a Maastrichti Egyetem kutatója, fog beszámolni a kutatók véleményéről. Kedves kollégák! A 2010. december 19-i elnökválasztások óta szám, figyelemmel kísértük a belorusz helyzet változását. Volt egy rendkívül ülésünk itt a szakbizottságban, Buzek úr, Füle úr és a fehér orosz civil társadalom és ellenzék képviselők jelenlétében tartottuk ezt a rendkívüli ülést azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió reakciója milyen eredményekkel járt Fehér Oroszországban. Alesej Bilecki, emberi jogi aktivista Fehérországban, szintén itt van, szintén itt volt. Őt később letartóztatták, és négyes fél évi börtönbüntetésre ítélték, állítólagosan adócsalásért. Természetesen az Európai Unió felemelte szavát, kritikálta ezt a döntést, és azt azt próbáljuk, és ennek kapcsán egy új parlamenti állásfoglalás született meg Fehér Oroszországról. Az Euronest Fehér Orosz munkacsoportja figyelemmel kísérte ezután is a Fehér Orosz folyamatokat, és azt láthatták, hogy a Fehér Orosz hatóságok nagyon komoly szabálysértéseket követtek el. Azt hiszem, most fogjuk azt kiértékelni, hogy az Európai Unió hogyan közelítette meg ezt a kérdést, illetve arról is beszélni fogunk, hogy új alapokra kell -e helyezni az EU-fehér orosz kapcsolatokat, a szomszédsági kapcsolatok, illetve az Euronesthez képest mit kell változtatnunk e-, ezen megkérem Protasiewicz urat, hogy tegye meg bevezető megjegyzéseit. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit ön mondott a bevezetőjében az ülésünkkel kapcsolatban, még egyszer megismétlem tehát, egy év telt el a nagyon szomorú események 2010. december 19-e e, óta több mint egy éve eltelt, és el kell mondjam, hogy a mi szempontunkból, a Belarus EU delegáció tagjai szempontjából a helyzet rosszból rosszabbá alakult, ezt kell mondjam. Rosszabbodott tehát. Mint tudják, 2010-ben optimisták voltunk, amikor megvitattuk Belarus jövőjét az esetleges együttműködési lehetőségeket Belarus, eh, Fehér Oroszország és, Magyar, eh, és az EU között, illetve arról is szó volt, hogy a Belarus parlament részt vehetne az Euronest munkájában, de ami a 2010. december 19-i eh, választásokat követte, ahol rengeteg csalási, vá, csalási E, esetről tudunk, választási csalásról. Nos, hát azóta több mint 12 hónap telt el, és az akkori események nem tették lehetővé ezt az optimista megközelítést. Az elmúlt 12 hónapban súlyos Azt látjuk tehát, hogy a belarusz kormány kvázi terrorizálja, üldözi az ellenzékeket. Említették Alice Belecki ügyét, nem csak letartóztatták, négy és fél év börtönbüntetésre ítélték emberi jogi aktivista szerepe miatt. És ami még elmondható, mi nagyon szomorú. Miközben fogva tartották, nem engedték meg, hogy találkozzon haldokló édesapjával. Ez egy személyes fájdalomokozás volt, amelyet a kormány váltott ki. Ami a demokratikus aktivistákat illeti, többeket letartóztattak, több nevet említenénk, Bandarenka úr, aki még mindig börtönben van, még rosszabb körülmények között, nagyon rossz egészségi állapota ellenére. Két korábbi elnök jelölt, Szanyikov és urak, szintén börtönbe kerültek. Pontosan munkatáborba küldték őket. Annak ellenére, hogy igen rossz egészségi állapotban vannak. A családjukkal a kapcsolatot nem tarthatják sem a védőügyvédeikkel, illetve korlátozottak ezek. Az elmúlt 12 hónapban mm, megerősítették az antidemokratikus törvényeket és gyakorlatokat. Néhány új törvényt említenék, amelyet bevezettek, például az úgynevezett sárkány törvény, amely a civil társadalom fellépését kívánja korlátozni, a belarusz eh, embereknek még néma demonstrációhoz, tiltakozáshoz sincs joguk. Még összesen gyülekezhetnek, némán tiltakozva a kormány döntései ellen. Ha ezt megteszik, ezért is már üldöztetik őket. Új törvényeket fogadtak el tehát, amelyek célja, hogy cenzúrázzák az internetes tevékenységeket. Illetve van egy új törvény a KGB-ről, új lehetőségeket tárnak fel, amelyek tehát újfajta titkos rendőri intézkedéseket fontolnak meg, hogy lehet, hogy újabb, hogy lehet embereket megmotozni, vagy, vagy házkutatást tartani. Tehát kritikus a helyzet, a nemzeti valutát 300%-kal leértékelték, hiperinflációról van szó, az egyes háztartások jövedelme is jelentősen csökkent, a gazdasági helyzet is súlyos, tehát, és tudjuk, hogy több szankciót vezetett be az Európai Unió Belarus ellen, diplomáciai szankciókat, például több mint 200 belarusz tisztviselő nem kapott vízumot, akik közvetlenül részesei voltak ellenzéki eh, aktivisták eh, ügyében, és néhány limitált eh, gazdasági szankció, csak három belarusz állami cégre vonatkozott, ahol a forrásokat, készleteket befogyasztották, ez a fajta limitált gazdasági szankció. És zárásképpen azt szeretném kérdezni az Európai Bizottság képviselőitől, az Európai Külügyi Szolgálattól, hogy hogy látják mennyire hatékony ezek, mennyire hatékonyak ezek a diplomáciai és gazdasági szankciók. A második kérdés, amelyet szeretnék föltenni, az az, hogy hogyan látják az EU politikát, méghozzá a civil társadalom hogyan támogatható. Mert azt ígértük azoknak az embereknek egy évvel ezelőtt, mikor találkoztunk ebben a házban, hogy megvitatjuk a civil társadalom helyzetét a 2010. december 19-i megtorló intézkedéseket követően. Köszönöm szépen, Potasievic úr. Most Gondár Vigárt úrnak adom meg a szót. Ha lehet, akkor kérem, hogy 7 percre korlátozza hozzászáll szólását. Ő a területért felelős európai külügyi szolgálati tisztviselő. Mr. Chairman, and uh, thank Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen az AFET-nek, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy részt vegyek a mai előadáson, illetve ülésen, és a Fehér Oroszországgal kapcsolatos helyzetről beszámoljak. Kollégám, a delegáció elnöke beszélt az országban a helyzetről. Sajnálatos módon osztoznunk kell azokban az aggályokban, amelyeket Protasjevics képviselő elmondott, és folyamatosan rosszabbodik a helyzet, illetve 2011-ben Európa szívében folyamatosan rosszabbodott a helyzet. Mindenféle eszközöket megragadnak arra, hogy megakadályozzák a tüntetéseket és a véleménynyilvánítás szabadságát. A kormánynak egyetlen célja van, hogy ellenőrzése alatt tartsa az országot, és Oroszországgal a kapcsolataik erősödtek az elmúlt néhány hónapban, mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból. Fehér Oroszországi kulcsfontosságú vagyonokat vettek át Oroszország beliek. Nem kell, hogy meglepjen bennünket az, hogyha Lukasenko az európai kártyát fogja elővenni annak érdekében, hogy megpróbálja ellensúlyozni a helyzetet. Mint korábban elhangzott, a gazdasági helyzet továbbra is nehéz. Az IMF úgy értékelte, hogy a az infláció rendkívül magas mértéket ér el ebben az évben, 220%-osan leértékelődött a pénz, nem, és ez pedig eh, ahhoz vezetett, hogy a növekedési kilátások eh, csökkentek, illetve a kereskedelmi volumen növekedett az Európai Unióval. A tagországok között konszenzus van annak kapcsán, hogy ragaszkodnunk kell a létrehozott politikákhoz. Ezek eh, két pillére támaszkodnak. Az egyik a restriktív intézkedések, mindazokkal szemben, akik a civil társadalmat megtámadták, illetve a politikai ellenzéket, illetve elérték a közvéleményt. Nem hozunk döntéseket egészen addig, amíg a politikaiak forvatartottakat el nem engedik és az emberi jogi kérdések területén az előrelépéstől tesszük függővé döntéseinket, és továbbra is restriktív intézkedésekkel fogjuk sújtani azokat, akik eh, a támadásokat elkövették. Ezen a héten elkezdtük a megbeszélést a tagországokkal arról, hogy mit tehetünk még a további korlátozó intézkedések területén, illetve január 23-án a külügyi tanácsban is folytatódnak a viták. A tanács különböző szerveiben is folyik a vita az intézkedésekről. Egyrészt, ami a kijelölési kritériumok bővítését illeti, az emberjogi sértések, a demokratikus ellenzék és a civil társadalom elnyomását illetik. A 2010-es december 19-i eseményekhez kapcsolódnak ezek egyrészt, és ebből a kormány hasznot kovácsolt. Ami a kijelölési kritériumokat illeti, azt tervezzük, hogy további személyeket eh, terjesztjük ezt ki, legfőképpen ügyészekre és bírákra, illetve eh, például cégekre is. Remélem, hogy a tagországokkal sikerül mi hamarabb megállapodni az intézkedés csomagról, és a megállapodást az elkövetkezendő hetekben várjuk. A Fehér Oroszországgal kapcsolatos delegáció elnöke megkérdezett arról, hogy mit értünk el a korlátozó intézkedésekkel. Ezek nem tudták természetesen Fehér Oroszország represszióba süllyedését megakadályozni, de nagyon fontosak voltak a politikai nyomásgyakorlás fenntartásához sikerült elérni azt, hogy számos politikaiak fogvatartottat kiengedjenek, de még mindig sokan vannak börtönben. Ez szolidaritásunk is kif- ezzel szolidaritásunkat is kifejezre juttattuk az értékalapú megközelítés kapcsán, illetve az elnyomás áldozataival szemben. Erősíteni szeretnénk a párbeszédet a társadalom, a civil társadalommal, illetve az ellenzékkel. Postacsiavics úr megkérdezett a speciális segítségnyújtásról. Ezt most teljes mértékben megvalósítják. 2011 és 2013 közötti időszakra 20 millió eurós összeggel rendelkezünk, és ezzel az elnyomás áldozatait szeretnénk segíteni. Egy nagyon fontos ösztöndíjprogramot indítottunk, és erre számos civil társadalombeli tevékenységet szám, vettünk bele. Hamarosan indul egy projektünk nyelvtanfolyamak szervezéséhez a fiatal fehér oroszok számára. A jelenlegi helyzetben látnunk kell azt, hogy a segítségnyújtás nagyon nehéz, és kollégám kitér majd a Fehér Oroszországban megváltozott jogi helyzetre is. A bizottság szolgálatai a választási megfigyelést is támogatják, a parlamenti választásokra ezen év szeptemberében kerül majd sor. Az elmúlt év júniusában a bizottság meghívta Fehér Oroszországot arra, hogy a vízumkönnyítési programban, illetve visszafogadási programban részt vegyen. A kormány sajnálatos módon nem reagált erre az ajánlatra. Éppen ezért nagyon fontos az ellenzék képviselőivel kapcsolatot tartani annak érdekében, hogy ők konkrétabb módon bekapcsolódhassanak azokba a perspektívákba, amelyeket az EU jelenthet Fehér Oroszország számára gyakrabban és részletesebben szeretnénk beszélni arról, hogy milyen reformokra van szükség annak érdekében, hogy ezek a programok megvalósulhassanak. Azt vizsgáljuk, hogy mikor és hogyan szervezzük meg a következő találkozót az ellenzék képviselőivel. Elnök úr, összefoglalva Fehér Oroszországban a helyzet továbbra is jelentősen foglalkoztatja az EU-t, Nincsen más választásunk, mint az, hogy reagáljunk az adott helyzetre, és további korlátozó intézkedéseket foganatosítsunk. Támogatnunk kell azonban továbbra is a civil társadalmat. A kormány struktúráival továbbra is fenn szeretnénk tartani a kapcsolatokat, illetve az együttműködés szektorális területein is. Reméljük, hogy sikerül ezt az országot visszahozni az európai útra. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy az USA-val kitűnő volt az együttműködés, és ezt a közös nyilatkozat, amelyet Eston asszony és Clinton külügyminiszter írtak alá, Ez erre az aláírásra a 19. -i események egyéves évfordulóján került sor. Igen. Köszönöm szépen, Végen doktor úr. Most pedig az EU delegáció vezetőjének adom meg a szót Májra Mórasszonynak. Őt is arra kérném, hogy tartsa be a 7 percet, hogy aztán a vitára is maradjon idő. És remélem, hogy a helyi viszonyokról alaposan beszámol majd. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselők, kedves kollégák! Röviden vázolnám a fehér orosz helyzetet, a politikai helyzetet, a gazdasági helyzetet, illetve a legújabb fejleményekről is beszélnék az EU, illetve Fehér Oroszország viszonyában. 2011-ben nehéz volt a politikai és gazdasági helyzet Fehér Oroszországban. Ősz elején remény egy reménysugarat láthatunk, hogy a hatalom, illetve a civil társadalom, a társadalom között megjavul a helyzet, hiszen gazdasági reformokra került sor. Lukasenko úr úgy nyilatkozott, hogy szabadon engedi majd a politikai foglyokat, illetve hogy a civil társadalommal és az ellenzékkel párbeszédet kezd. Augusztusban és szeptemberben azon politikai foglyokat, akik a választások után, tehát december, 2010. Eh, december 19-e után foglalt, fogadtak el. Nos, őket kiengedték augusztus-szeptemberben, de nem rehabilitálták őket. Jusz, a független ellenzéki képviselő, ennökelőtet is kiengedték. Ő volt az utolsó szabadon engedett politikai fogoly. Mások, Szanikov úr, Statkiewicz úr, akik szintén indultak az elnökségi választásokon, ők még mindig le vannak, mindig fog, őket még mindig fogva tartják, és Tudjuk, hogy egy emberi jogi aktivistát négy és fél évre bört, négy és fél évre ítélték, illetve állítólagos adócsalás miatt a vagyonát is elkobozták. Nagyon sok más emberi jogi aktivistának a jogait korlátozták. Sajnos sokan a fogvatartottak között nagyon lecsökkentett jogokkal rendelkeznek. Létezett úgynevezett, létezett korábban egyfajta csendes ellenkezés. Nos, ezeket el ellehetetlenítette a kormány. Az utolsó ilyen az utolsó ilyen tüntetésre, vagy csendes tiltakozásra a ellen, elnökválasztás egy, első évfordulóján került sor, akkor két embert fogtak le, illetve megbüntették őket. November végén új elnyomó törvények jelentek meg, és léptek hatályba. Ezek alapján a régi gyakorlatok legálisá váltak, és a addig közigazgatási kihágást jelentő tetteket bűncselekményé nyilvánították. gyakorlatilag azt próbálja elérni a hatalom, hogy a számukra fenyegetést jelentő szervezeteket lehetetlenítse. Nos, a KGB erő, erősítő törvényeknek az is a célja, hogy a e, népszerűtlenségnek ne lehessen hangot adni illetve hogy ne tudjon tiltakozni a közvélemény. A következő parlamenti választásokra 2012. szeptemberében került majd sor a tervek szerint. A gazdasági helyzet továbbra is igen, bonyolult, nehéz, de stabil. A statisztika szerint a GDP 5,8%-kal nőtt, de az infláció 118%-os volt a tavalyi év során. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad túlságosan nagy növekedési célkitűzéseket kitűzni, hiszen ez az infláció növekedésével is jár. Az IMF nem kezdett tárgyalásokat a fehér orosz hatóságokkal decemberben, úgy látják, hogy a makroökonomiai stabilitás mellett nem elkötelezett, illetve a, sta- a struktúrális reformok mellett nem elkötelezett a e, belorusz vezetés. Nagyon komoly strukturális gondjai vannak a fehér orosz hatalomnak, az állami vállalatok, a monopól, ezen monopóliumok gondot jelentenek, az állami támogatások, az állami kölcsönök, gondot jelentenek, illetve az energiahelyzet is túlságosan nagy gondot jelent, hiszen a nagyon komoly függőségben élnek. Két állami bankot föltőkisítettek év végén, ez pedig a fehér orosz pénz nem elértéktelenedéséhez vezetett. Nos, ezzel kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy ha a, a nem megfelelő kormányprogramokat támogatnak állami pénzekből, az is inflációs hatással jár. A képzett munkaerő nagyon nagy mértékben hagyja el az országot, ez is nehezíti a helyzetet. A lakossági megtakarításokat lenullázta gyakorlatilag az infláció, és nagyon sok munkavállaló Oroszországba távozott. 160 dollárnak megfelelő az átlagkereset Fehér Oroszországban, míg Oroszországban ez 850 dollár. Fehér Oroszország Kazaksztánnal, illetve Oroszországgal egy euróázsiai ö, gazdasági jellegű protokollt írt alá, a három ország egy közös nyilatkozatot írt alá az EU a 2000, arról, hogy 2014-15-re az eurázsiai gazdasági övezetet megteremtik. Oroszország közvetett energiatámogatásokkal, különböző beszerzésekkel, illetve kölcsönökkel, hitelekkel támogatta a Fehér Oroszországot. Ezáltal 1,6 milliárd dollárt takarít meg Fehér a 2011-es évhez képest, hiszen a gáz köméterért 181 eurót fizet, dollárt fizet, tavaly ez az arány magasabb volt. A Beutranszkász ö, ellenőrzi az átmenő gázvezetéket, és ezért 2,5 milliárd dollárban részesülnek. Oroszország 10 milliárdos kölcsönt ad Fehérországnak egy új ö, atomreaktor megépítésért orosz technológiával. Kína is kínai segítséget ajánlt fel körülbelül 50 milliárd dollár értékben. Ezek alapján a fehér orosz gazdasági helyzet stabil maradt, és ezáltal a reformokra kevésbé van szükség. Ugyanakkor a, ezek a hitelek, ezek a segítségek, külföldi segítségek még kétségesebbé teszik azt, hogy mikor valósulnak meg a reformok. Köszönöm szépen, most Zsizel Bosz asszony következik a Maastrichti Egyetemből. Őre, őt is arra kérem, hogy a 7 percet tartsa be. Uh, köszönöm szépen, tisztelt valamit képviselő, köszönöm szépen, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy reflektáljak az EU fehér oroszországi politikájára. Ha megengedik, két dolgot szeretnék. Először is elmondanám, hogy mi a három kulcsfontosságú eleme az Európai Unió fehér oroszország kapcsolatos politikájának, aztán reflektálni szeretnék azokra a lépésekre, amelyeket előre lehet tenni, és hogy milyen opciók vannak. Először is, ha a három fő elemről beszélnék, ugye támogatjuk a civil társadalmat, aztán van kritikus részvétel, több a részlete még kritikus. Aztán van a kritikus kritikusabb részvétel. Én szeretném elmondani azt, hogy talán jó lenne megnézni, hogy mit is tehet az EU, hogy hát reálisan kell tekintenünk, hogy milyen lehetőségek vannak. Először, ami a civil társadalom támogatását illeti. Azt hiszem, hogy nem valószínű, hogy az EU meg tudja változtatni a civil társadalmat, nem tud létrehozni egy teljes értékű ö, civil társadalmat. Az EU-nak kevés lehetősége van, a legtöbben ö, hallottak esetleg az EU-ról, több, kevesebb, mint a fele a lakosságnak tudja, hogy mit jelent az EU konkrétan még kevesebben tudják, hogy mit is csinál az EU Fehér Oroszországban. Akik a leginkább tudják, hogy miről van szó, ők meg éppen külföldön élnek. Most, ami a civil társadalmat életé, hogy hogyan lehet megváltoztatni a civil társadalmat, hogyha lehet létrehozni a civil társadalmat, hát ez nagyon nehéz kérdés. Ha megnézzük a kritikus részvételt, több részvétel, mint kritikus részvételt, Mit is látunk a parlam az elnök választásokig, 2010. december 19-ig. Ez egy veszélyes út volt, amit akkor bejártunk. Azon a hiedemen alapult mindez, hogy az EU ö, szociálisan érzékenyebbé tehetné a belarusz képviselőket. Nagyon sok tudós szakértő úgy gondolta, hogy ilyen neofunkcionalista módon lehet demokratizálni a belorusz politikai elitet, nos, hát lehet, hogy nem volt reális ez az elképzelés, legalábbis nem azonnali hatással. Most kritikusabb, mint eh, szerepvállalóbb megközelítést szeretnék említeni. Most a, a fehér orosz nagykövet az előző azt mondta, ugye beszélnek eh, répekről és nyuszikról, de itt van répa, de nincs nyúl. Nos, reális értelemben a milyen mézes madzagot tud felkínálni a, az EU. Hát növekvő kereskedelem a tagállamokkal. Ha súlyos, valóan fájó szankciókat akarunk bevezetni, hát nem hiszem, hogy ezekbe belemennek a tagállamok. November 25-e óta az orosz kormányjal történt egy megállapodás, amely jelentős támogatást jelentett ugye a gázár felére, Beirutnak a gázár felét kell csak mm, kifizetni, és stabilizálja a rezsimet. Van-e nekünk ilyen répánk, vagy mézes madzagunk? Illetve van-e esetleg furkosbotunk is? Na most Lukasenko számára. Hát, ha megnézzük, hogy milyen opcióink vannak, új politikára van szükség? Zsákutcába jutottunk? Az elszigetelés nem működik? A kétsávos megközelítés nem működik? Új eszközökre van szükség? Az első opció az lenne, hogy új eszközök kellenek a civil társadalom támogatására. Keményebb szankciókra van ez szükség. Harmadik dolog, és legkevésbé kedvelt opcióm, amikor beszéltem egy elkezdett es tisztviselővel, azt mondta, az EU mostani állásfoglalását illetően az EU-tól valamit vártak annó. Tehát ez egy befele mutató megállás, aggasztó. Ha megnézik a másik két opciót, négy-öt pontot kell figyelembe venni, ha megnézzük az EU jövőbeni politikáját. Jobban fel kell használni a pénzügyi támogatást, a hitelesség nagyon fontos, jobban kell ismerni a belorusz társadalmat és rendszert, negyedik, világosabban kell megfogalmazni a célokat. Az elsővel kapcsolatban jobb támogatás, ha megnézzük, hogy mennyi pénzt költöttek az Európai Demokrácia és Emberjogi Eszköz segítségével 2009-10-ben 750 ezer eurót kaptak, az Európai Emberjogi Egyetem 1 milliót évente, és hát nem sokkal több van. Persze nehéz de nagyon sok pénz nagy alapítványokhoz kerül, az szokásosokhoz, nem a széles körű civil társadalomhoz. Nem a civil társadalmat kell feltétlenül támogatni, nem mindig ők a politikus ellenzéki gondolkodásúak, de talán szélesebb körbe lehetne eljutatni ezeket a támogatásokat. Az EU programok nagyon sok fiatalt kivonnak az országból, elvonzanak. Nem tudom, hogy jó-e az agyelszívás. Ez érthető persze, nagyon sok hallgatóm eljön ösztöndíjjal, és itt marad. És nincsenek már otthon. És hát azt hiszem, hogy ezen el kellene gondolkozni. Második a hitelesség. Itt sokat hallok a civil szervezetektől, amelyek Belarusban működnek, úgy látják, hogy kicsit ellentmondásos az EU hozzáállása egy részről, a nagyobb elszigeteltség politikáját kellene folytatni, ehelyett nagyobb a kereskedelmi volumen, bizonyos elit köröket érintik csak, van további pénzügyi támogatás regionális szinten is, néha vannak érzékeny adatok is, amelyeket kiszivárogtatnak a bizottságból, vagy az LKS-ből, ez sem nagy segítség. Ha megnézzük a szankciókat, hát vagy gazdasági szankciók vannak, amelyek kemények, vagy ne legyenek egyáltalán szankciók. Abban az értelemben, hogyha a tagállamok nem tudnak megállapodni a hatékony szankciókban, akkor olyan szankciók kell, eh, amelyről mindenki úgy gondolja, hogy azok nevetségesek. Mi a helyzet most a pénzügyi válsággal? Több mint 600 ezer ember elveszett a munkáját Belarusban. Mi a szankciók értelme? Ezt kérdezte meg az elkezdtől, az elkezdtől, aki tisztviselő azt mondta, irritálni akarjuk Lukasenkót. Ez lenne a szankciók célja. Mi a szankciók célja? Ezen is talán el lehetne gondolkodni. Mi a, mi a haszna a jelenlegi kontextusban, ahogy említettem, itt Oroszország és Kína finanszírozza Belaruszt. Itt mit tehetnek az EU-s szankciók? Utolsó, a tudás. A fehér orosz civil társadalmat úgy mutatják be, hogy hát nem nagyon van civil társadalmunk, van ez a keleti partnerségi platform, civil társadalmi platform. A civil társadalom ö, szélesebb körül. Nem csak Európa barát elitünk van, de vannak ö, bölcsészet, ö, tudományi egyetemek, vannak olyan emberek az egyetemeken, akiknek jó ismereteik vannak a rendszerről, belátnak, be tudnak tekinteni a rendszerbe, de nem mindig van lehetőségük kutatni, mindenfajta hiányosság van. És végül, ami a célokat illeti, ha megnézzük a rendelkezésünkre álló dokumentumunkat, milyen reformokat kellene bevezetni, mit fog csinálni az EU, a rendszerrel együtt, hogy tőlük függetlenül kívánunk eljárni, a rezsimnek egy alternatívát kell felkínálni. Az intézkedések, amelyeket javaslunk, azok viszont a rezsimtől függnek, ugye az igazságos szabad választások és a többi. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót eh, Jean-Marie Rögönnek, az eh, Nemzetközi Emberi Jogi Szervezetnek, Mm, és beszámolt a az helyzetről, és hát az idő kicsit elszaladt, és esetleg a 5 percben össze tudná foglalni mondatolját. Én most szeretném elmondani a véleményemet. Ha megnézzük, amely Feroszországi kérdést illeti, a tavalyi szeptember 13-i leszbérezkel kapcsolatos határozatról van szó. 163 szervezet van, nem csak azért, mert ő a Viaszna elnök és egy másik az alelnöke, hanem valóban kiváló emberi jogi aktivista, ami a mostani helyzetet életi. Először is látjuk, hogy újra megerősödött, megszorító intézkedéseket vezettek be a represszió területén. Én azt gondolom, hogy ez Eszbirecki même de l'approche de l'Union européenne qui mettent euh, à mal les efforts nagyon fontos diplomáciai módon szigorúan eljárni. Nagyon rövid leszek az első pontra visszatérve. Ebben az évben az elnyomó jellegű törvény kapcsán volt egy eredeti alkalmazása a pénzügyi törvénynek, annak érdekében, hogy az emberi jogok kapcsán ezt használni lehessen. Kezdetki kapcsán a KGB 2010-ben találkozott a főügyészel, és ő, ő ellen um, adócsalás miatt eljárást indítottak. Mint ahogy ezt tudják, az emberjogi uh, harcosok nem rendelkezhetnek számlával Fehér Oroszországban, és a Bjelacki kapcsán nem lehet eh, letartóztatási parancsot adni, mert a litván és a lengyel hatóságok adták ezt ki. Nem történt semmi annak érdekében, hogy az administratív együttműködés, amit kérjen, kért Fehér Oroszország, ne lehessen az elnyomás eszközöként használni. A Viesna tagjai szintén elítélésre kerültek, és a Fehér Oroszországban a Helsinki Bizottság azzal fenyegetett, hogy felfüggesztést alkalmaz a pénzzel való visszaélés miatt, amelyet a bizottságtól kapott, és nagyon röviden két további példát adnék. Ugye beszélt arról, hogy mik a szankciók céljai. Nos, hát ugye arról van szó, szimbolikusan szeretnék ugye zárolni, befagyasztani a forrásokat, azokat, amelyek segítségével, kvázi pénzmosás segítségével fenntartsa magát a rezsim. 70%-át a gazdaságnak az állam tartja ellenzése alatt. Ebben az értelemben a célzott szankciók nem lehetnek hatékonyak, hogyha nem előzi meg a szekciónkat a különböző pénzügyi hálózatok elemzése. Vigand úr beszélt az Európai Unió koordinátan lép fel az USA-val. Emlékeztetném önöket, hogy az USA célzott szankcióit ugye a színhélőkének hagyományos energiahordozók területén vezette be. Gyakorlatilag ugyanazt kell tenni az Európai Külügyi Szolgálatnak, olyan ágazatokban kell, tehát a vegyipar, az energiahordozó területén kell befagyasztani a forrásokat az Európai Unió részéről is. Tehát miért is vallat kudarcot az EU több területen, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, a bankok nem tartották be a szankciókat, a vállalkozások, sok vállalkozás ezek az országokból beruházott Fényországban, és így ezt a szankciók éppen ezért nem érhetnek hozzá a rezsim pénzforrásaihoz. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, zárásképpen elmondanám, mik a konklúzióink. A mi hálózatunk közeledik az EU-hoz két támogatási szempontból, mint ami az civil társadalom támogatás területben egyetértünk, de nem lesz hatékony a civil társadalom támogatása, hogyha nem sikerül kiküszöbölni azokat a hibákat, amelyeket említettem, hogy miért nem működnek a szankciók. Én azt gondolom, hogy a civil társadalom támogatását olyan garancia mechanizmusoknak kell kísérjéknek, amelyek elősegítik az érzékeny adatok védelmét, a megfelelő finanszírozását. Nagyon fontos a koherensebb befogadás, a különböző a rezsimet finanszírozó szereplőket kell mm, gorcső alá venni. Nagyon fontos a pénzügyi hálózatok feltárása. Az Európai Parlamenttől azt kérném, hogy egy tanulmányt készítessenek el amelyben látszik, hogy a rezsimet hogy, fizan, hogy és kik finanszírozzák közvetetten vagy közvetlenül, minden olyan támogatásra kellene függeszteni, amelyek mm, tehát ezeket a pénzeket akkor lehetne felszabadítani, mint emberi aktivisták börtönbüntetése véget ér. A szervezetünk januárban a Nemzetközi Ellenőrzési Szervezettel együtt lesz jelen, a Viasznak képviselői és részt vesznek, több találkozónk lesz tehát januárban, remélem, hogy akkor tudjuk folytatni a támogat a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Grazie, dottor Rugu. Köszönöm szépen, Rogu, doktor úr. Most az AFET fehér orosz jelentéstevőnek adom meg a szót, Palecskis úrnak két percet kérem, hogy tartson be. Köszönöm szépen, megköszönöm az összes előadást azt hiszem, hogy időszerű volt most elgondolkodni a fehér orosz helyzeten. Nagyon szomorúak sajnos a, a körülmények. Két kérdést szeretnék föltenni az Európai Bizottságbeli kollégának. A szociogazdasági független intézet decemberben egy közéleti kutatást tett nyilvánossá, aminek a következő az eredménye. A válaszadók 45%-a nem bízik az elnökben, a válaszadók 21%-a bízik benne. Jelenleg 25%-os Lukasenko úr választási sikerének valószínűsége. Csökkent az EU integráció támogatóinak aradványa 45-ről 35%-ről. Az orosz Oroszországgal való, az Oroszországhoz való közeledés támogatók aránya pedig nőtt, 10% jelenleg 41%. Ezen eredményekkel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Mindez hogyan viszonyul a szeptemberi elnök parlamenti választásokhoz? Második kérdés. Tudjuk, hogy Oroszországnak nagyon nagy a befolyása Fehér Oroszországban. Ukrajnának is van, nem olyan nagy, de azért van elég jó a viszony a két ország között. Kievnek van hatása a Minszki eseményekre. Kérdésem, hogy az Európai Bizot Bizottság az EU-orosz csúcson keresztül, illetve az ukrán elnökön, elnökkel folytatott kapcsolaton keresztül hogyan próbálják megvá- megváltoztatni a fehér orosz helyzetet. Köszönöm. Grazie, onorevole Palec. Köszönöm, Pelecskis úr. Most a fehér orosz eh, eh, munkacsoport eh, társelnöke következik, Szerűs Volszki úr, két perc. Grazie, President. Very briefly. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Az Euronest közgyűlés egy fehér orosz állásfoglalást próbált elfogadni, de nem sikerült, mert a keleti partnereink nem fogadják el, nem, tudják, nem támogatják az Európai parlamentóságosan kritikus szövegét. Vigand úr fel betette a kérdést, hogy a sokoldalú megközelítés segít-e valamit a helyzeten, úgy tűnik, hogy nem. Talán a hosszú távon. Az Euronest Fehér Orosz munkacsoportjának én vagyok a társelnöke, és a tervek szerint ez a munkacsoport még egy évig legalább ülésezik, legalább a, elnök, a parlamenti választásokig. Novemberi ülésünkön ellenzéki vezetőket hívtuk meg, a alelnök ugyanakkor nem fogadta el a meghívást. Godmanis úr, Lettország korábbi külügy, miniszterelnöke, illetve Jakov úr, ellátók vezetésével egy küldöttséget küldtünk Fehér Oroszországba. Egy tanulmányt kértünk a munkacsoportban, Fehér Oroszországról, nem egy leíró jellegű tanulmányt, mint amilyen a mai nap is, hanem sokkal inkább az európai Fehérországgal foglalkozó szakpolitika kudarcairól, hibáiról és ennek következmény szóló tanulmány jövő héten, vagy a legközelebbi ülésünkön, valószínűleg erre Bakuban kerül sor, az eu ülésre, ekkor meg arról döntünk majd valószínűleg, hogy hogy megfigyelőket kérvényezünk a szeptemberi választásokra, de valószínűleg ez nem fog sikerülni próbáljuk a fehér orosz helyzetet elemezni, illetve azt is megnézni, hogy Fehér Oroszország miért szigetelődik el, illetve hiányoljuk a nemzetközi kontextust. Oroszország nem ismeri el Fehér Oroszország függetlenségét, az Európai Uniónak pedig nincs megfelelő stratégiai és politikai akarata arra, hogy megoldja a fehér orosz problémát. Tehát stratégiai elgondolkodásra van szükség, nem egymás után kell felsorakoztatni a különböző elemzéseket. Köszönöm szépen, Kukán úr. Következik, ha lehet, egy percben. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon közvetlen kérdésem van. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, amik többször elhangzott, hogy az Európai Unió segítségnyújtását hogyan csatornázzuk megfelelő irányba, a civil szervezetek felé, a megfelelő intézmények felé, az Európai Uniónak különböző eszközei vannak, eddig ezek közül az Európai Partnerségi és Szomszédsági Eszköz volt, most létezik egy új eszkíz, 2014 és 2020-ig az Európai Szomszédsági Eszköz. Önöknek milyen elképzeléseik vannak a tapasztalatokról a korábbi eszköz kapcsán? Mik voltak a legnehezebb kérdések? és az új eszközt hogyan használjuk annak érdekében, hogy valóban azokat az intézményeket érjék el, amelyeknek fontos szerepe van a változások megvalósításában, amelyeket már annyira várunk. Hiszen csak a fenntartható változások valósíthatják meg mindezt, melyek az országból érkeznek. Köszönöm szépen, Kupán, Kukán úr, Gomes asszony egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a különböző vendégeinknek az előadását. Problémáról van szó, fel vagyok háborodva koherencia hiánya és a politikai akarat hiánya miatt, hiszen mindez van a koherencia hiánya mögött. És azt gondolom, hogy ezzel ennek a parlamentnek még jelentősebb felelőssége van, nyomást kell gyakorolnunk a kormányainkra, az európai intézményekre, annak érdekében, hogy megtegyék, amit meg kell tenni. Az ajánlásokról szeretném kérdezni az előadókat, milyen ajánlásokat fogalmaznának meg. Mara asszony szeretném megkérdezni, illetve a többi előadónkat is hogy az emberek mit mondanak önöknek, mit mondanak azok az emberek, akik az ellenzékben aktívabbak. Hasznos E az, az Európai Unió választási megfigyelőket küld a választásokra, amelyek komédiának minősülnek, illetve nagyon fontos, hogy készüljön egy tanulmás, tanulmány az Európai Unión belül azokról, akik támogatják ezt a felháborító folyamatot. Hiszen mindez nagyon fontos lenne. Köszönöm, Gomes asszony. Kovál úr, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen. Egyetértek azokkal a nézletekkel, miszerint nem tudunk eleget a belső helyzetből. Hiányzik az elemzés, az Európai Unió nagyon passzív politikája kapcsán, és hogyha azt szeretnénk, hogyha a dolgok megváltozzanak, akkor a kormányt is meg kell néznünk, az újságírókat, értelmiségieket, bizonyos célzott szociális csoportokat, és ezeket a csoportokat kell megvizsgálnunk az említett területeken, amelyek a modernizációt támogatnák. Az elitet kell megnéznünk, hiszen ez a kulcsa a változásoknak. Hogyha a társadalomról szeretnénk beszélni, akkor a szokványos tevékenységek a státuszkót jelentik, illetve a kormány támogatását. Itt a belső helyzet komoly elemzésére van szükség, illetve a hatalmon levő elemzésére. Meg kell néznünk a gyenge pontokat. A hiperinfláció már így is súlyos probléma. Köszönöm szépen, egy percben adom meg a szót. Yes, thank you. Sorry, I was... Uh, Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretnék emlékeztetni néhány kérdésre azzal kapcsolatban, hogy mit próbáltunk megtenni az Európai Parlamentben, annak érdekében, hogy változást érjünk el, illetve Lukasenkóra nyomást és befolyást gyakoroljunk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évben az állásfoglalási indítványok, amelyeket elfogadtunk Fehér Oroszország kapcsán, volt egy nagyon fontos javaslat, amelyet eddig nem sikerült ténylegesen megvalósítani, ez pedig a Fehér Orosz Fórum létrehozása. Ezt a fórumot itt Európában, európai szinten lehetne létrehozni, és ez az ellenzékpolitikusait, a civil társadalmat Fehér Oroszországból összehozhatná, illetve vonzhatna nagyobb nemzetközi figyelmet is, azt gondolom, hogy ha ezt a fórumot létrehoznánk, akkor a kormányra is sikerülhetne kívülről nyomást gyakorolni. A másik megjegyzésem vissza szeretnék térni arra a javaslatra, amelyről beszéltünk, hogy hogyan gyakoroljunk hatást a kormányra. Ez pedig a 2014-es Jékoki világbajnokság. Buzek elnök tavaly év májusában felhívta erre a figyelmet, és szlovák kollégáink Stasny kolléga, aki korábbi jéghoki versenyző, Nagyon fontos ezt is felhasználni arra, hogy nyomást gyakoroljunk a kormányra. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Ojuland asszony. Schulz képviselő következik. Ich bin im Unterschied zu der etwas az absztrakt akadémiai elemzéssel szemben nem gondolom azt, hogy a mostani pozíció Oroszországgal szemben rossz volt. Én éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy persze meg kell állapítanunk, hogy a helyzet sajnos nem javult, hanem inkább rosszamodott, éppen ezért nyilván a téma azért is kiemelt fontosságú a januári külügyek miniszterek tanácsán, és remélem, hogy szigorúbb szankciókat vezetnek be. Én nem szeretem az általános, általány szankcióknak, nem vagyok barátja. Hát ezek általában nem a hatalmi struktúrákat érintik, sújtják, hanem a lakosságot. Tehát nem rájuk szeretnénk valami további problémákat szólni. Valamit eh, tenni kell. Ugye a vállalkozások leginkább állami tulajdonban vannak, eh, Lukasenko klikéhez tartozó cégek ezek, és éppen ez a nyeresség sem érkezett el a civil társadalomhoz. Nem Lukasenkót eh, mérgesítjük ezzel, vagy ingereljük, hanem a pénzügyi mozgásterét kellene elvenni. Azt szeretném kérdezni Vigand úrtól, További információkat szívesen tudok adni ezekről a cégekről, a vállalkozásokról. Nem tudom, hogy az EU belül hogyan lehet egységesen fellépni, hogyan lehet azt elérni, hogy ezek a szankciók hitelesek legyenek. Mora asszony, nem tudom, vannak-e további tárgyalások a mm, belorusz kormányal azzal kapcsolatban, hogy a politikai foglyok fogvatartási körülményein javítanak kell. Köszönöm szépen. Un minuto, per favore. Gáler úr, következik egy perc. Vielen Köszönöm szépen. Én is konkrét kérdést szeretnék intézni Móra asszonyhoz. Mind szeretne ön ápolja a kapcsolatokat. Az ön helyében, talán ön is teszi, az ön helyében minden alkalmat megragadnék arra, amikor rendezvények vannak ellenzéki pártok részéről, vagy művészek részéről, nem százszázalékos a főcsapás iránynak megfelelő emberek rendezvényére elmennék, és jelenlétemmel jelezném, hogy támogatjuk őket. Nem tudom, hogy konkrétan ön csinál-e ilyet, hogy elmegyen ellenzéki rendezvényekre, vagy művészeti rendezvényekre. Az elmúlt években voltak rádióadások, amelyeket támogattunk, további rádióadók sugárzására orosz nyelven, belarusz nyelven. Az internet ugye nem szabad, problémás, nem tudom, hogy tudják-e venni ezeket az internetes rádiókat, de a sima rádiót talán jobban tudják venni. Nos, hát a kérdés az, hogy hogy lehetne kiterjeszteni ezt a szankciót? A Nyugat-Németországban csináltuk ezt a központi, százgéteri központunk minden az NDK-ban elkövetett politikai motiváltságú bűncselekményt regisztrált a börtönőrig. Tehát preventív hatása volt ennek. Amikor Zácgiter hangzott el, akkor az elnyomók az MDK-ban rettegtek, reszkedtek. Nem tudom, hogy lehetne egy ilyen központi adatgyűjtő hivatalt felállítani, amelyek megfélemlítenék arra ezeket az elnyomó struktúrákat. Migálszki, un minuto. Migálszki úr következik. Egy perc. Chciałbym powiedzieć o sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy ügyre szeretném felhívni a figyelmüket, erre mindenképpen reagálnunk kell. Tegnap azt írta a lengyel sajtó, hogy vannak olyan fehér orosz politikai foglyok, akik akik a börtönben, akiket a börtönben megerőszakolnak, akik, akik öngyilkosok szeretnének lenni, vagy saját magukra kártékonyak. Erre mindenképpen oda kellene figyelni. Egy kompromisszumos megoldást kell elfogadni Lukasenkóval, hogy, hogy velünk, felénk forduljon, és ne Oroszország felé. Beszéljünk a rezsimmel. De mindannyian elfogadtuk azt, hogy a büntetések, illetve jutalmak elvét követjük a tárgyalásaink során, hát ez úgy tűnik, hogy nem vált be. Ennél hatékonyabb politikára lenne szükség. Talán a jövőben erről beszélhetünk, de most, ma arra kell reagálnunk, hogy mi történik jelenleg a belorusz börtönökben, hiszen Dimitri Bandarenko és társainak élete, egészsége veszélyben forog. Bandarenko úgy nyilatkozott, hogy élete veszélyben van az elmúlt napokban, akár életét is veszheti. Tehát mindenképpen föl kell lépnünk. Köszönöm. Lize képviselő következik egy perc. Köszönöm szépen. Elnök úr, egy megjegyzésem van amit világosít, világosra szeretnék tenni. És eh, van egy felhívásom, először a megjegyzés. Azt gondolom, hogy ami a nem demokratikus rezsimeket illeti, illetve az ellenzéki mozgalmak elfolytását, azt gondolom, hogy zárt ajtók mögött kell vitáznunk, hiszen nem tudjuk feltenni az összes kérdést, amit fel eh, szeretnénk tenni. Másik megjegyzésem. Valaki korábban azt mondta, hogy a lengyel és a litván Alek Bielewski kapcsán információkat adtak tovább. Ezt a főügyész irodája jutatta tovább, és ő független mind a külügyminisztériumtól, mind a kormánytól, és a lengyel hatóságok kritizálták a jogi szolgálat munkáját a felelősöket eh, felelősségre vonták. Nagykövet asszony, van egy kérdésem. Voltak-e jelzések arra vonatkozóan, hogy ma a szeptemberi választások demokratikusabbak lesznek? Hallott-e ön ezzel kapcsolatban bármit is? Végezetül pedig a tanácshoz szeretnék fordulni. A tanács végkövetkeztetéseire szükségünk van. Dorf, un minuto, per favore. Lambsdorff következik egy perc. Ganz kurz einen Punkt auf. Csak nagyon röviden. Ami a nyilvános hatást illeti, a szankciók hatása nem túl nagy. Viszont egy jégkoki világ, világbajnokság hatása nagy. Lukasenko jég, jégen korcsolyázik, majd lesz erről felvétel, és ennek hatása lesz. 2014-re tervezték ezt. Egyelőre logisztikai szempontok még nem tisztázottak. A Nemzetközi Jékoki Szövetség független, de azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk megakadályozni ezt a győzelmet, illetve előrelépés Lukasenko számára. Ez fontos mindenkinek. Boldog új évet kívánok! Köszönöm szépen. Jégel képviselő következik. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az összes információt, köszönöm szépen a vitát is. Szeretnék a jelentésre visszatérni, és a következő kérdést intézni önhöz. Sikerülhet-e, ki sikerülhet az Európai Unióban az, hogy szankciókkal sújtjuk az elnököt és környezetét, de mindemellett ezt úgy megtenni, hogy a civil társadalmat nem veszélyeztetjük. Ez nagyon fontos szempont. Hogyan működik az együttműködés a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat közötti együttműködés a tagországokkal, ami a vagyonok befagyasztását illeti, olyan vagyonokét, amelyekkel szankcionált személyek rendelkeznek az EU-ban. 2011. októberében a fekete listát kibővítették, a beutazási tilalom hatékony, és a tagországok tag, tartják-e magukat mindehez. És az utolsó megjegyzésem, ami Feheres Oroszországgal kapcsolatos kapcsolatokat illeti, azt gondolom, hogy a korlátozó intézkedéseket nem szabad feladni. Ön hol látja a prioritásokat a gazdasági felépítésben, vagy a demokratikus felépítésben? Köszönöm. Köszönöm, jégelasszony. Nagyon-nagyon kevés van mánk. Úgyhogy arra kérem a válaszadókat, hogy ha lehet, akkor 5 percben válaszoljanak. Most pedig ugyanúgy, ahogy az imént, van a sorrendben Vigan úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen egyetértünk mindannyian egy dologban, Szeretnénk, hogyha a belarusz helyzet jelentősen más lenne, mint most. Az EU külpolitikai kudarca, a most kilakott helyzet? Néhányan azt sugalják. Szerintem azért eh, ne felejtjük, hogy egy eh, világos felelős van, méghozzá az ország legfelső eh, hatósága. Egy olyan helyzetben, ahol nem csak Közép- és Kelet-Európában, örömmel mondom, az Orosz Föderációban is, az emberek kiállnak a demokráciáért, a szabadságért. Az emberek kiállnak Izraelért, a demokráciáért, szabadságért. Itt hát azt hiszem, hogy akkor furcsa, hogy fehér oroszországban még néma tüntetéssel sincs lehetőség. Önök közül többen arra utaltak, hogy stratégiai megközelítést kellene felvenni, és hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőség van. Erre persze nem vagyunk vakok, látjuk, hogy a gazdasági integráció az Eurázsiai Unión belül, mindig másként hívják, tehát gazdasági integrációs rendszer Oroszország, Fehéroszország és Kazahsztán között, és azáltal, hogy a fehér orosz gazdaság fő vagy kulcsfontosságú ingatlanjait oroszok vásárolták fel, azt hiszem ez az a e, rezsim megerősödött. Ugyanilyen eszközökkel reagálunk, reagálhatunk el. Nagyon jól tudják, hogy nem tudunk. Tudják, hogy az EU külpolitikájának milyen eszközei vannak. Nem vagyunk C tulajdonosok, állami cégek tulajdonosai. Nem tudunk átvenni kulcsfontosságú forrásokat. Nem szórhatunk el milliárdokat a szomszédos országainkba. Mi azt szeretnénk elérni, hogy olyan társadalmak alakuljanak ki, ahol az embereknek vannak jogaik, és hol olyan helyzet alakul ki, ami hasonló ahhoz, amilyen a legtöbb szomszédos országban kialakult. Tudjuk, hogy milyen nehézségek alakulnak, hogy milyen nehézségekkel jár a keleti partnerség, és Szeros Vaszki ön utalt az Euronest nehézségeire. Volt egy párhuzamos helyzet eh, a kelet-partnerségi találkozón Varsóban, és sajnálatos pillanat volt az, amikor megpróbáltuk lezárni a tárgyalásokat, méghozzá, amikor elő akartuk készíteni a nyilatkozatot, több, hanem is eh, minden keleti partnerünk nem akart megállapodni egy bekezdésben, amely kritikusan nyilatkozott a belarusz, a fehér orosz, fehér orosz helyzetről. A szomszédok szolidaritása, a közös történelem, a gazdasági érdekek játszottak szerepek, ezek domináltak. Ez egy döntő pillanat volt, éppen ezért egy csak EU-s nyilatkozat mellett döntöttünk, de hát ez az élet ilyen. El kell fogadnunk azt, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk a keleti partnerségünk esetében. Azonban, és ezt megerősítette a tanács is, és von Rompuy elnök és Barroso elnök is megerősítette azt megint, hogy továbbra is szeretnénk, ha Fehér Oroszország aktív részvevője lenne a keleti partnerségnek. Most a reformokra vonatkozó jó gyakorlatokról kellene gondolkozni, politikai és gazdasági reformokról. Felmerült az a kérdés, hogy ne hozzunk el létre egy fehér orosz fórumot, Persze szívesen ö, konkrétabb párbeszédet folytatunk majd az önök állásorolását követően, és többen arról is beszéltek, hogy a jég hokinál nem kellene aktívabbnak lennünk. Nem kell jéghokkisnak lenni, hogy tudjuk, hogy ennek nagy hatása lenne a közvéleményre. A, diszkusz, a vitákat megkezdték erről, néhány tagállam támogatja, van olyan, aki nem, aki nem szereti, ha összekeverjük a politikát és a sportot. A moszkvai olimpiára és más jelenség eseményekre hivatkoznak, de konszenzusra lehetne talán jutni, ha a Nemzetközi Jéghoki Szövetséget tájékoztatnánk a helyzetről, hogy mi a milyen a helyzet ebben az országban a sportolók és az állampolgárok szempontjából. Még van egy kis időnk, de hát már megkezdődtek a tárgyalások. Több kolléga említette ezt, hogy az USA például állást foglalt már ez ügyben. Gáler úr beszélt arról, hogy egy ilyen központi bűncselekmény regisztert nyilvántartást létre lehetne hozni. Mm, az a lista, amelyet a szankciós lista, amely egyénre szabott, már egy ilyen központi mm, adatbanknak tekinthető, e, megnézhetjük, hogy mely személy milyen funkcióban, milyen alkalomból hajtott véget valamilyen bűncselekményt, és ennek következtében nem utazhat be az Európai Unió területére. Solcol azt kérdezte, hogy nem akar, nem tudnánk-e több céget vállalkozásba vonni. Eddig mindig úgy jártunk el, hogy célzott intézkedéseket hozzunk, mind az egyes állampolgárok esetében, mm, illetve amikor olyan cégekről van szó, amelyek fontos támogató szerepet játszanak a rendszer szempontjából. Ezt a megközelítést fenntartjuk, lehet azt, hogy további konkrét cégek kerülnek fel erre a listára, amely nem számíthat konszenzusra, az az, hogy általános, ágazati, kereskedelmi embarkot bevezetni, többek önök közül ezt javasolták. Utolsó megjegyzés, ezen zárom gondolataimat, elnök úr. Jégle asszony kérdése, erre szeretnék reagálni. A kollégák munkája, a hely színen dolgozó kollégák helyzete nehéz. Köszönet életi kollégámat és a tagállamok nagykövetségeit Minszben, akik nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Ez a rendszer nem teszi könnyűvé a diplomáciai tevékenység szabad végzését. Nagyon nehéz persze beazonosítani az elnyomókat, főleg ilyen körülmények között. 210 szeméről tudunk most, 135 további jelölt van erre a fekete listára. Ez a munka úgy működik, mint például amikor mm, befagyasztandó ingatlanokról vagy tulajdonokról van szó. Most, hogy Szíriáról van szó, vagy Burmáról, vagy Zimbabéről, vagy Líbiáról, vagy Fehéroroszországról, ugyanaz az eljárás alkalmazandó. Minden tagállamnak van végrehajtó mm, közigazgatási rendszer, amely illetékes, a pénzügyekért, mint minden bank, vagy minden bankhoz is hozzáférnek. Az utolsó pont, amit említett, a fekete lista kibővíthető, hatékony, de nem lehet ezreket erre a listára föltenni. Tehát meg kell néznünk, hogy ki kerül föl erre a listára. Én azt gondolom, hogy az ön kérdése helyes, mégpedig nem csak politikailag, hanem gazdasági eh, szinten is eh, eljárhatunk. Nagyon fontos a liberalizáció, itt a kormány tett már néhány első lépést, reméljük, hogy további liberalizáció következik, tehát nem csak a politikát, a gazdaságot is meg kell nézni Köszönöm. Grazie, dottor Köszönöm szépen. Most Mora asszony következik, és kérem, hogy 5 percre korlátozza magát. Starting with the first, uh... Először is az első kérdésre adott válaszra visszatérve. Ez pedig a százalékot jelenti, szorosabb kapcsolatok támogatását az EU és Oroszország között. Igen, ez a százalékos arány megváltozott az elmúlt három-négy hónap alatt az elmúlt felmérés óta. Ugyanez a végkövetkeztetés, és vannak objektív okok, amiket már megemlítettem, hogy ne vonjuk ki az Oroszországból történő áramlatokat, hiszen ez ott a szemünk alatt le, játszik, játszódik le. Például a légitársaságok azt mondják, hogy igen, kevesebb utas van, kevesebb ügyfél nyugatra, és több orosz ügyfelük van. Többen használják a szolgálataikat. Megemlítette Lukasenko szerepét. Annak idején 21%-os volt a részvételi arány, most 25%-os. Ez az 50-60 százalékos kép, képest különösen nagy csökkenés. az elnök támogatottságának csökkenése nem eh, tükrözi a vezető ellenzéki személyek támogatottságának csökkenését. Ebben a helyzetben érzik magukat a fehér oroszok a gazdasági válságban. Ami az EU támogatását illeti, rendszeres koordinációs ülések vannak az összes résztvevő féle, a civil szervezetekkel, illetve konzultációk valósulnak meg, különösen az emberjogi szervezeteket Fehér Oroszországban. Felmerül a kérdés a választási megfigyelőkkel. Azt gondolom, hogy ez nem csak Fehér Oroszországra vonatkozik, hanem minden olyan országra hasonló hozzáállással a választásokhoz. Azt szeretnék, ha nem lennének megfigyelők, nem lennének újságírók, és úgy, választ, úgy valósíthatnák meg a választásaikat, ahogy szeretnék. Én ezt a hozzáállást nem támogatom. Fehér Oroszországot. Nem ugyanaz a helyzet jellemzi, mint eh, más eh, országokat, akik megtagadták a választási megfigyelők beutazását. Ami az ellenzéket illeti, ők megosztottak, az ellenzék egy része azt gondolja, hogy nem kéne részt venni ebben a választásban, hiszen ez egy komédia, és néhányan úgy gondolkodnak, hogy ők így gondolkoznak. A választási kampány során ez egy lehetőség. És ez kapcsolódik egy további kérdéshez, mi szerint voltak-e jelek arra, hogy a 2012-es választások demokratikusabbak lesznek. Azt gondolom, hogy erre számíthatunk. 2010. december 19-én délután volt fejlődés, a megfigyelők megfigyelhették azt, hogy a politikai pártok sokkal kevésbé képviseltették magukat. Ami a politikai fogvatartottakat illeti, az Európai Unió misszióinak vezetői azt kérték, hogy ellátogathassanak ezekbe a börtönökbe, megvizsgálhassák az egészségügyi helyzetet, Hogyha az Európai Unió szeretné, akkor ezeket a fogvatartottakat kiengedhetik. A probléma a következőben áll. Ahhoz, hogy valakit kiengedjenek, kérvényezniük kell a megbocsátást. Egy elnöki demokráciában Lukasenko mutathatott volna nagy lelkűséget, és kiengedhette volna a fogvatartottakat. Micro. Nem halljuk sajnos a hozzászólót. Mikrofon nélküli hozzászólás volt. Válasz? Próbálunk összeülni, egyeztetni az ellenzéki vezetőkkel, de hadd mondjam el azt, hogy megpróbálunk arra törekedni, hogy az összes ellenzéki képviselővel egyszerre találkozunk, tehát nem pártonként egyeztetünk. Ha lehet, akkor ebben most nem mennék bele. Bene, dottoressa Bossi, qualche minuto anche per... asszony is kap még néhány percet, ötöt mondjuk. You very much. I respond to, the question. Köszönöm szépen. Szeretnék a szakpolitikai ajánlások kérdésére reagálni. Civil társadalommal kapcsolatban vannak olyan fiatalok, amelyek kis civil szervezetekben tömörülnek, nem feltétlenül ellenzéki, de politikai szervezetek, ezek szeretnének, meg, szeretnék megváltoztatni a helyzetet, és az a, az a, az a probléma merül fel ezekben a, szerze, ezekben a szervezetekben, hogy attól félnek, hogy őket nem ismerik, ők se ismerik a különböző programokat, tehát a különböző civil szervezeti csoportokkal kell egyeztetni, az ellenzékkel is, de a civil társadalom ugye nem csak az ellenzéki létből áll. A kutatásaimból az derült ki, hogy nagyon sok szervezet fél attól, hogy elfelejtik őket, hogy nem egyeztetnek velük, nem tudom, hogy mit lehet tenni a bizottság részéről, de ugyanazokról van mindig szó, egy nagyon kis számú csoportról, talán ezzel többet kéne foglalkozni. A második dolog, szankciók, célzott szankciók a gazdasági elit ellen, ezzel kapcsolatban van néhány kezdeményezés a Konrad Adenauer Alapítvány részéről például. A kérdés csak az, hogy értjük-e pontosan, hogy hogy működik a rendszer, mik az Európa párt, illetve európai Európa ellenes erők, a fehér orosz kormányban, kit támogassunk, kit ne, lehet, hogyan érhetjük el, hogy az Európa barát érzelmek vagy erő vonala kerekedjenek felül a kormányon belül, itt is ezt is kutatni kéne. Aztán a célkitűzésekről, regionális együttműködés, itt nem világos a helyzet, nem tudjuk, hogy melyik projektet függesztjük fel, Fehér Oroszországgal, illetve hogy ezt regionális szinten tesszük-e, vagy sem a, a külügyi szolgálat erre azt válaszolja, hogy e, minden program halad, aztán ha ágazati projektvezetőkkel beszélek, akkor azt, azt a választ kapom, hogy a projekteket felfüggesztették, tehát sokkal világosabbnak, világosabb helyzetet kéne teremteni, és világosabban kommunikálni a fehér oroszok felé. Elnök, köszönöm szépen, most a végkövetkeztetések jönnek, Potesievics úr, ő a fehér orosz parlamenti delegáció vezetője. Eh, grazie, maybe not of eh, finalizing <coughs> the debate. Eh. Nos, hát két rövid megjegyzésem lenne. Az első, szeretném támogatni és megismételni azt a felhívást, amelyet Migászki úr fogalmazott meg, a nagykövet asszonyhoz intézett felhívás, hogy azonnal nézzék meg, hogy milyen feltételek között adják fogva a foglyokat. Kivetképpen Bandarenko úrról van szó, ha valóban megfenyegették egészségét, életét, azért, mert olyan körülmények között tartják fogva, amilyenek között, hát szerintem azonnal fel kell lépni. Szeretném, hogyha ennek utána tudna járni. Kérjem, kérje meg munkatársait, hogy, hogy nézzék meg az ottani misszió munkatársait, nézzék meg az ő helyzetét, a második dolog, amit köszönöm mindenkinek a nagyon is aktív részvételt, a hozzájárulást, nem csak a delegáció tagjai vettek részt a vitában, ez egy egyértelmű jelzés a Belarus nagykövetség felé, akik itt vannak egyébként, hogy Fehér Oroszország valóban kiemelt témája az Európai Parlamentnek. Sosem fogjuk elfelejteni azok helyzetét, akik részt vettek az emberi jogi mozgalomban, a demokratikus értékek képviseletében. Köszönöm szépen. Bényem. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm az összes meghívottnak, az előadásokat, a válaszokat, köszönöm szépen. Január 23-án találkozunk 15 órakor Brüsszelben mindenkinek minden jót és kellemes boldog új évet kívánok!